Jó napot kívánok mindenkinek! Elnézést kérek, hogy ilyen korán kezdjük az ülésünket, de néha nincs más lehetőség, csak az, hogy korábban kezdjük, vagy legalábbis egy lehetőség van arra, hogy mindenkinek megfeleljünk. Köszönöm annak, aki eljött, biztos vagyok, hogy még jönnek a későbbiekben. Az első napirendi pont a napirend elfogadása, gondolom, hogy ez így rendben van, senki sem ellenzi a napirendet. A második napirendi pont az október 19-i napirend elfogadása, 2009-ről beszélünk, mondanom sem kell. Úgy látom, senki sem jelentkezik, ez elfogadottnak tekintett. A harmadik napi rendi pont a elnökasszony közleményei. Nincs közlendőm, tehát három napi rendi pontot alig egy perc alatt lebonyolítottunk, és már is a negyedik napi rendi pontra tér, térünk. Üdvözlöm szeretettel körünkben az Európai Központi Bank elnökét Jean-Claude Trichet, második vélemény cserénken és intézményi dialógusunkon az én bizottsági elnökletem idején, és már át is adom Jean-Claude-nak a szót. Jean-Claude, köszönöm szépen, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves elnök asszony, kedves EKOM szakbizottsági tagok! A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta ez az első találkozunk. Az új szerződés jelentős okot ad arra, hogy Európa ünnepeljen e, itt az Európai Parlamentben és az Európai Központi Bankban, hiszen ez megerősíti az uniót, hatékonyabbá teszi. És az Európai Parlament felelősségi köre növekedni fog, az EKB hivatalos intézményévé válik az Európai Uniónak, és minden központi tulajdonságát többek között a függetlenségét megerősíti az, elnő, az dokumentum. A, örülök a közös együttműködésnek a parlamenttel, hiszen a munka minősége mindig példaértékű volt az elmúlt értéke években. A mai meghallgatásunk három fontos témával foglalkozik. Egyrészt, és legelőször is, az aktuális gazdasági helyzet megítélésével foglalkozunk, másodszorban az exit stratégiánkkal foglalkozunk, a rendkívüli pénzpolitikai intézkedések kifuttatásával, vagy exit stratégiájával foglalkozunk, azon intézkedéseket, amelyeket a krízis legsúlyosabb pillanatában vezettünk be. Harmadsorban pedig a rendszerszerű kockázatok kérdésével foglalkozunk a pénzügyi rendszerben. Hogy szóljak már is a gazdasági és monetáris helyzetről. A gazdasági kitekintés és helyzet legutolsó tíz héttel ezelőtti meghallgatásom óta jelentősen nőtt az európai az eh, zóna eh, gazdasága javasult, mintegy a harmadik negyed évben 0,4%-kal, 2010-ben pedig egy eh, visszafogott, de eh, jó irányba vadó változással számolunk. Ez egyébként a legutóbbi Eurosystem Staff Projection-nel is, eh, is ezt mutatja ki, ezt múlt csütörtökön publikálták ám. Ezen várakozásokat sok bizonytalanság veszi körül, a kormányzó tanács megítélése szerint azért a kitekintések kiegyensúlyozottak a árfejlemények, az infláció és az infláció terhedések alacsonyak maradtak, megfelelve az elvárásainknak. Novemberben az infláció ismét pozitívvá vált, mintegy 0,6%-nak felel meg. Az inflációt mérsékeltnek tekintjük a, a szakpolitikai releváns horizonton, hiszen a kereslet is csendben vagy lassan növekezik, a közép- és hosszú távú infláció indikátorai a kormányzó tanács célkitűzéseinek megfelel, miszerint, hogy 2% alatt, de közel 2%-hoz tartsuk az inflációt. Monetáris elemzésünk megelősíti az alacsony inflációs időszakot, és a, lassul a kreditexpanzió, és további megerősítés, és azt látjuk, hogy a növekedés lassan nő. A cégeknek adott hitelek pedig követik a ciklust, még mindig visszafogottak a termelési szintek, és ezért a bankfinanszírozás iránti kereslet még mindig visszafogott, különösen a rövid távú hitelek tekintetében. Ugyanakkor az összpénzügyi feltételek folyamatosan javulnak, ezért tehát az előttünk álló időszakban valószínűleg növekedni fog a hitelek iránti kereslet. Ilyen módon tehát hitelválságot nem látunk az eurózónában, de minden fejleményt nagyon szorosan nyomon követünk. Mindezt figyelembe véve a kormányzó tanács úgy gondolja továbbra is, hogy a jelenlegi LKB kamatszint megfelel. A pénzügyi válságra adott válság során, ahogyan a szakbizottság tagjai nagyon jól tudják, az euró rendszer több nem standard intézkedést vezetett be 2008. októberében. Mint említettem önöknek korábban, a megerősített hiteltámogatás öt eleme a következő volt. A fix rátájú full allotment, a kollaterális listák kiegészítésé, hosszú maturitás a refinanszírozási operációk számára, és a likviditás biztosítása a külföldi fizetőeszközökben és a pénzpiacok támogatása. Nos, ezek az intézkedések kritikai időkben segítették a gazdaságot, hitellel és pénzzel látták el a gazdaságot, biztosítva, hogy a pénz és piaci feltételek megfi- megfeleljenek azon monetáris politikának, amelyről a kormányzó tanács döntött. Mint tudja, minden rendkívüli intézkedést phasing out opcióval láttunk el. A phasing out legtöbbször magától történik meg, és operacionális kereteink elég rugalmasak ahhoz, hogy meg tudjunk felelni azon likviditási kondícióknak, amelyekre szükség van. Azaz tehát a megfelelő intézkedéseket be tudjuk vezetni. Mindig hangsúlyoztam, hogy a phasing out fokozatos lesz, de időben történik. Időben kell, hogy történjen, hiszen nem szabad, hogy túl korán, de az sem szabad, hogy túl későn történjen. Semmifajta uh, hiba nem megengedhető, és a fokozatosságra azért van szükség, mert a fokozatosság csökkenti a kockázatokat. Múlt csütörtökön döntést hoztunk arról, hogy elkezdjük egy-két eh, rendkívüli likviditási intézkedés phasing altját vagy kivezetését, hiszen ezekre már nincs olyan szükség, mint a múltban. Ilyen módon a torzulásokat, a nem standard intézkedések fenntartásából eredő torzulásokat ki lehet zárni, és megszüntetjük azt a helyzetet, hogy a bankok erősen függjenek a központi bank finanszírozásától. A pénzpiacok stabilizációjának kontextusában mindent meg kell tenni, hogy a bankok rekapitulációja működőképes legyen. Egy megfelelő phasing out célja az, hogy segítse a pénzpiacok működését, és segítse a peer monitoringot, a egyelő szinten lévők ellenőrzését. Ilyen módon tehát a kormányzó tanács a refinanszírozási operációkat átalakítottam, és megfelelő kamatoknál fogjuk működtetni természetesen ezeket az intézkedéseket egészen addig, amire szükség, amíg eddig szükség van, legkésőbb jövő év április közepétéig. Ilyen módon tehát továbbra is biztosítunk likviditást az zóna bankrendszerének. Ami pedig um, a az egy éves uh, operációinkat vagy intézkedéseinket illeti, úgy döntöttünk, hogy uh, a decemberi operáción túl további egyéves operációt nem fogunk bevezetni, vagy intézkedést nem vezetünk be. A a pénzpiacok helyzetének javulása ugyanis arra ösztökélt bennünket, hogy felismerjük, hogy nem minden ilyen speciális intézkedésre van szükség, és ilyen módon a hat hónapos refinancing operations jövő év márciusától vezetjük ki. Engedjék meg, hogy most néhány szót szóljak a non-standard measure vagy a nem megszokott intézkedésekkel kapcsolatban, különösen az EU tagállamokról szólva, akik nem az eurozóna tagjai. A makroökonomiai és pénzügyi feltételek ezekben az országokban úgy tűnik, hogy stabilizálódtak, bár jelentős különbségek mutatkoznak a régióban. Általános sudden stop hirtelen megállás a tőke áramlásban közép- és kelet-európában nem materializott, nem jelent meg. A külföldi bankok állandó jelenléte stabilizációs faktor volt itt a térségben, és a szülőbankok pedig fent tudták tartani működésüket a régióban. Az LKB e likviditási előírásai a szülőbankok számára hozzájárultak ehhez, illetve ahhoz, hogy likviditást biztosított a szülőbankoknak, ezen felül pedig nem eurózónás bankoknak is likviditást biztosítunk azért, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer működését eh, biztosítsuk. Végezetül pedig néhány észrevételt szeretnék tenni a fiskális exit vagy kivezetési stratégiára, hiszen nagyon sok eurózónás ország nagy fiskális eh, egyensúlytalansággal küzd, ez a közbizalmát aknázhatja alá a fenntarthatóság rendszerében, és a nem kívánatos közép- és hosszú távú kamatokhoz vezethez. A nem fenntartható fiskális pozíciók mege- megnehezíthetik monetáris politikánkat is, nem ennek célja az árstabilitás megjelenítése. A hiteles fiskális kivezetési vagy exit stratégia kommunikációja éppen ezért nagyon fontos. Az ilyen stratégiáknak hiteles intézkedéseket kell tartaniuk, külön tartalmazni, különösen a kiadási oldalon. Az ECOFIN tanács múlt héten megegyezett abban, hogy a kormányok konkrét és eh, kvantifikálható igazítási intézkedéseket kell, hogy bevezessenek, amelyel a fiskális egyensúlytalanságok fenntarthatóság irányába lehet ellépni. Sok ország már 2010-ben kezdi meg a konszolidációt, a legtöbb, a maradék pedig 2011-ben legkésőbb. Elnök asszony, végezetül pedig hogy szóljuk az utolsó kérdésről, amelyet kiválasztottunk a mai napra, ez pedig a szisztematikus kockázat a nagyon interkonnektált pénzügyi rendszerben, és az a kérdés, hogy hogyan lehet a szisztemikus kockázatra válaszolni. A rendszer veszély az a veszély, hogy széles körben omlik össze a pénzügyi rendszerre, ami arra vezethető vissza, hogy a rendszerben nagyon magas a interkonnektivitás, a szisztematikus vagy rendszerszerű veszély pedig veszélyeztetheti az egyes pénzintézetek veszélyét, már ezen felül a szisztemikus veszély ugyanakkor az pénzügyi intermediációs folyamatot is veszélyeztetheti olyan fokon, hogy a valós gazdaságra, a reál gazdaságra is negatív kihatással lehet ez. A szisztematikus veszélyt a különböző intézmények kollektív viselkedés is kivála, kiválthatja, illetve az a viselkedés, ahogyan a pénzügypiacokon interakcióba lépnek felhívta a szisztematikus veszély arra figyelmünket, hogy az interkonnektivitás jelenségével foglalkozunk a pénzpiacokon. Egyrészt úgy, hogy közvetlenül pénzintézetekkel foglalkozunk, az, az általuk közvetlenül, illetve a pénzpiacokon közvetve kiváltott veszélyekkel foglalkozunk. A felügyelő tanácsunk intézményre lebontva vizsgálja meg az egyes entitások vulnerabilitását vagy sérthetőségét, és szisztematik, rendszerszerű kockázat veszélyességi tanulványokat állítunk fel, hiszen ha az egy ágazat nagy része sérülékeny, akkor ez az egész rendszerre veszélyt jelenthet kockázatok jöhetnek létre például azért, mert a rendszer nagyobb része ugyanolyan kitettségnek van kitébe, vagy ugyanolyan finanszírozási forrásokon alapszik, ez pedig jelentős egyensúlytalanságokhoz vezethet, és különböző maturitási miszmeccsekhez vezethet, amely szintén a vulnerabilitás, vagy a kitettséget és a veszélyeztetettségehez vezet, és ilyen módon pedig a kockázatok rossz árbecslése jöhet létre. A pénzügyi rendszer szisztematikus veszélye tekintetében nagyon fontos, hogy a pénzügyi infrastruktúra stabilitását jól megítéljük. A szisztematikus kockázatok megítélésénél az egyik fontos kérdés, hogy a prociklitalitás mértékét, hiszen ez a pénzügyi rendszerben inherens, felmérjük, ilyen módon a fluktuációkat um, megállapítsuk, um, és a um, szárnyaló gazdaság és a recesszió uh, időszakait valamilyen módon prociklikusan próbáljuk uh, felmérni, hiszen a rendszer prociklikus uh, rendszer kockázata már maga is nagyon, kocká, nagyon komplex, Éppen ezért nagyon fontos, hogy a különböző jelenségeket egybe vizsgáljuk, például a korrelatív kitettség, a partner viszonyok, a nem kívánatos prociklikus hatások, melyeket a prudenciális szabályok, a számviteli szabályok, vagy pedig a hitel minősítő ügynökségek válthatnak ki, illetve az ő megítélésük. Egy másik fontos területe a rendszerveszélynek eh, az összekapcsolódás nem csak a pénzgazdaságban, hanem a reálgazdaságban is, hiszen a pénzpiac gyakran a reálgazdasági egyensúlytalanságokat eh, tükrözi vissza, és a valós gazdaság ilyen módon súlyos kárt szenvezhet, ahogyan a legutóbbi krízis során megtapasztalhattuk. Azaz tehát a hosszú távú egészségtelen makropolitikák és a makro egyensúlytalanságok maga maguk is kiválthatják a pénzügyi egyensúlytalanságot, amelyek visszahatnak természetesen a reálgazdaságra, és ott az egyensúlytalanságot növelhetik tovább. Ilyen módon tehát a szisztematikus veszély nagyon nehezen megítélhető a egyes elemek összekapcsolódásából származó veszélyek felmérése nagyon nehéz, hiszen ez egy hallatlan komplex rendszer, de ebből tudjuk, hogy a stressz alatt álló rendszerek mérlegelése és értékelése még sokkal nehezebb, mi több. A kockázat materializációja nagyon gyorsan, hirtelen, abrupt, rapid és nem lineáris jelenség, amely nem standard elemzési eszközöket igényel például a nagyon nagy és nagyon komplex pénzügyi rendszerekben nagyon nehéz a kockázatok átadásának csatornáit eh, felmérni, a eh, leverage eh, működését megvizsgálni, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a propagáció, továbbadás csatornáit mm, meghatározzuk, de ugyanakkor a rendszer stabilitás is nagy kihívást jelent az elemzők, az előjelző rendszerekre hagyatkozhatnak, akkor, amikor szisztematikus relevanciával rendelkező piacok veszélybe kerülnek. A rendszer ellenállóságát ellenőrizve a makró tesztek váltak fontos elemé, ezek segíthetnek abban, hogy prioritást hozunk létre a kockázatokban, és a szakpolitikai válaszokat megfogalmazzuk. A központi bankok és a felügyelőhatóságok az egész világon azon dolgoznak, hogy megerősítsék és kidolgozzák ezeket az eszközöket, a túlokat. Megítélésem szerint a European Systemic Risk Board, tehát az Európai Rendszerszerű Kockázattanács, vagy az ESRB jelentős hozzájárulást tanúsíthat annak érdekében, hogy megerősítsi cse a kock, rendszerszerű kockázat elemzést, és ilyen módon analitikai támogatást adjon. Még egyszer mondom, hogy az ESRB kockázat elemzése és kockázat prioritizációja meghatározó, és ezzel segítjük hogy egy sokkal ellenállóbb Európai Uniós pénzrendszer jöjjön létre, amelyet minnyáján el szeretnénk érni. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much. Uh, we'll now... Köszönöm szépen. Most a kérdésekre és válaszokra fogunk áttérni. Van egy listám, és ennek értelmében fogom megadni a szót a frakcióknak. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy ebben a részben a kérdés feltevőjének másfél perce van, és utána közvetlenül Trisi úr fog reagálni. Ezekre három percben. Balc úr teheti fel a kérdést. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon érdekes megjegyzéseit. Három rövid kérdésem van. Először, ami az exit stratégiát illeti, ön ezt megemlítette, illetve a különleges intézkedéseket ön elmondta, hogy a likviditást a piacról hogyan tervezik beszerezni. Én meg szeretném kérdezni a nemzeti pénzügyi hatóságokkal, pénzügyminiszterekkel hogyan terveznek egyeztetni, hiszen ők programokat is kidolgoztak, és természetesen ezeket a programokat szintén megnyírbálják. Tehát engem az érdekel, hogy egyeztetnek-e a nemzeti pénzügyminiszterekkel. A második kérdésem a nem standard intézkedésekre vonatkozik. A nem standard intézkedések kezeté, keretében centrál bankként saját kockázatot is vállaltak. Ezeket a kockázatokat hogyan értékelték, ezeket milyen sűrűn értékelik, és fenntartható módon hogyan tartják ezeket ellenőrzés alatt. A kérdésem második része, hogyha ezeket az eszetteket, aktívákat kiveszik a könyvelésből, akkor ezt korán tervezik megvalósítani, vagy pedig egy későbbi szakaszban. A harmadik kérdésem nagyon szépen bemutatta, hogy bizonyos területeken van hitelválság, hogyha a fogyasztói bizalom erősödik, és a növekedés újra megindul az eurózóna térségében, akkor vannak-e még aggodalmak arra vonatkozóan, hogy a válság eh, elsúlyos, súlyosabbá válhat, hiszen a pénzintézetek nem biztos, hogy fognak tudni hiteleket milyen mértékben egyeztetnek a nagy európai bankokkal, és Európai Központi Bankként el tudják -e képzelni azt, hogy rövid távú fellépésekre kerítsenek sort. Köszönöm szépen. Thank you very much. As you'll know... Köszönöm szépen. Nem működik az időszámláló, de igyekszünk ezt megjavítani. Köszönöm szépen a kérdést. Ami a fokozatos és időszerű megvalósítását, illetve nem standard intézkedéseknek. Ezek az intézkedések maguktól indulnak be, ezeket megtervezték, és természetesen ezek kísérik mindazt, amit a piacon mi megfigyeltünk. Egészen világos az, hogy a piacon a helyzet, amikor ezeket az intézkedéseket bevezettük, a Lehman Brothers menetele után a mai jelenlegi piaci helyzet teljes mértékben különbözik az akkoritól, és az eltelt időben hoztunk döntéseket. Mindig is azt mondtuk, hogy fokozatosan és megfelelő mértékben fogjuk alkalmazni ezeket a non-standard intézkedéseket. A piac azóta megfelelőben működik, mint annak idején, és úgy tűnik, hogy a különböző nemzeti hatóságok értik azt, amit még csinálunk, és ők maguk hasonló kérdéseket tesznek fel, országonként ez más és más képet mutathat. A pénzügyi szektor helyzete bizonyos országokban különösen súlyos volt, voltak olyan országok, ahol kevésbé nehéz helyzetben voltak a pénzügyi szektorok, és azóta a helyzethez megtörtént az alkalmazkodás. Az első kérdésére visszatérve, ami a különböző nemzeti hatóságokkal való egyeztetést illeti. Ez lett volna a válaszom. A második kérdés. Természetesen mi pontosan megvizsgáljuk a helyzetet. Ahogy megemlítettem a bevezető megjegyzéseimben, nem látjuk jelét annak, megítélésünk szerint, hogy problémák merülhetnek fel a hitelek kapcsán. Ami az olyan hiteleket illeti, amelyeket kevesebb mint 5 évre vettek fel, más a helyzet, mint olyanoknál, ahol 5 és ennél hosszabb időre vették fel. Havonta növekszik ezeknek a mértéke levőségként, ezt eh, meg lehet magyarázni bizonyos érvekkel. nagyon pontosan megvizsgáljuk a helyzetet, hogy kiderítsük, mi történik, és látjuk azt, hogy a hitelek iránt igen csökkent, mint ahogy az általában jellemezni szokta a recesszió után időszakot. Tehát mi most a recesszió után vagyunk, és természetesen fekete számokat látunk, de recesszióban vagyunk. A hitelek iránt igény sokkal később, kisebb, mint korábban. Ez egy sajnálatos jelenség. Az elemzések után, a helyzet tüzetes megvizsgálása után kiderült számunkra az, hogy az igény a legfontosabb faktor, ami pedig azon kérdésének utolsó elemét illeti, mi szerint számíthatunk-e további sokkokra, jelentős problémákra? Igen, továbbra is résen kell maradnunk, és továbbra is egy olyan helyzetben vagyunk, amely szükségesé teszi azt, hogy résen legyünk. A beláthatóság egy nagyon fontos faktor, és a bizonytalanság mindenképpen megjelenik és sajnos erre mindig számítanunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Karaszúr. továbbra sem működik az óránk. Tisza vezetem a sárga és piros lapok rendszerét. Kereszt úr. Nagyon rövid kérdéseim vannak, először is Tissi elnök úrhoz. Elnök úr, a tanács az elmúlt héten állásfoglalást uh, kap, fogadott el az Európa pénzügyi felügyeletről, az Európai Parlament pártokon átnyúlóan azon nyomban reagált, és azt mondta, hogy ez egy csalódással eltöltő állásfoglalás, az Európai Központi Bank hogyan értékeli ezt a javaslatot. Ez az első kérdésem. A második kérdésem hiszen a javaslat pont attól távolodik el, amire nekünk szükségünk volna, és e, jobban integrált európai pénzügyi felügyeletre. Ezen kívül létezik egy heves vita a leverage arányról. A konzultációk után ez kikerült a javaslatból, az amerikaiak ezt bevezették, de nagyon uh, alacsony szinten definiálták ezt ön, milyen um, komponens bevennék bele a tőke áttételi rációt, azaz arányt 2014-ig az eurózónában, hogyha Görögországnak 12% uh, fölötti hiánya van, akkor ön hogy értékeli ezt a helyzetet? Köszönöm. On the first question, which, uh... Az első kérdésére reagálva, ez egy nagyon átfogó kérdés természetesen. A központi bank véleményéről kérdezett engem a felügyeleti hatóság tekintetében, amelyet a tanács tervezett. Természetesen én arra számítok, hogy ez sokakat érdekel, illetve a parlamentet is jelentősen érdekli. Mint tudják, ez nem a legjobb javaslat, ami az Európai Központi Bankot illeti, és természetesen még pontosabban is fogalmazhatok, de ettől függetlenül, hogyha az érdek, a kérdés érzékenységét és bonyolultságát tekintjük, illetve a különböző kormányok közötti kapcsolat bonyolultságát a 27 tagországon belül, akkor én úgy értékelem, hogy a svéd soros elnökség igenis jó munkát végzett. Nem a legeslegjobb javaslat kerekedett ki mindenből, de egy olyan javaslatról van szó, amely fontos. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy milyen nehéz ez a konstelláció, milyen érzékeny kérdéseket vet fel a 27 ország esetében Európában. Ami pedig a tőke áttételi arányt illeti, létezik egy intenzív vita a Bázel Bizottságon belül, a Bázel Bizottság kormányzói testületén belül, illetve a pénzügyi stabilitási eh, testületen belül is arról, hogy milyen tanulságokat kell levonni a jelenlegi válságból. És az az elgondolás, hogy eh, a prociklitást eh, próbáljuk meg elkerülni, nagymértékben hozzájárulhat a banki potenciálok növeléséhez illetve az az elgondolás, hogy mind a kettővel rendelkezzünk, a Bázel 2 tőke kívánalmak kérdése, és az átfogó mértékű kezelése ezeknek, a Bázel 1 képest, és ezzel ellentétben, hiszen ott a kockázatok a szekuritizációs folyamatnak voltak a részei. Ez is egy nagyon fontos téma. Ami a tőkeigényt illeti, a kockázat alapú tőkeigényt, a tőke áttételi arány kérdését megvitattuk, és a Bázel Bizottság folytatja az ezzel kapcsolatos munkát. Nem egy olyan aránynak kéne mindennek lennie, amely az első sorban működik, de egy B-tervként működhetne mindez. Feltételként, amely a jelenlegi helyzetek elkerüléséhez hozzájárulhatna. A Bázel ezekkel a kérdésekkel foglalkozott. A harmadik pont két teljesen különböző ország, két különböző országra vonatkozott, az egyik, amely tagja az EU-nak, a másik, amely nem tagja. Én nem vetném ezt egymással Izlandot és Görögországot. Görögországban a helyzet nagyon-nagyon nehéz. Ismeretesek a számok számunkra. És tudjuk, hogy milyen nagyon bátor döntésekre van szükség ahhoz, hogy a pénzügyi politika, illetve a makrostratégia működhessenek ebben az országban. Tehát ezek nagyon nehéz feladatok, bátor intézkedésekre, de nagyon szükséges intézkedésekre van szükség. Bízok abban, hogy a görög kormány tisztában van a helyzettel, és megfelelő döntéseket meg fogja majd hozni. Köszönöm. Köszönöm. Nem fair három percben választ várni három különböző kérdésre. Ez pedig azt jelenti, hogy a végén nem kaphatnak szót majd a képviselők. Ferber úr a következő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, Trisé úr. Vannak-e jelei annak, hogy azok a bankok, amelyeket az Európai Központi Bank ellátott likviditással, és spekulatív ügyleteket bonyolítanak, és ezáltal egy új buborék keletkezik. Korábban beszéltünk a hitelválságról, és ön említette a likviditás széles körben való rendelkezésre állását. Nincs ez összhangban, illetve nem jár együtt ez különböző spekulációkkal nem teszi ezt szükségesé azt, hogy a likviditást csökkenteni kell, és hogyha ez nem így történik, akkor ön megragadja a megfelelő intézkedéseket, és hogyan képzelhető el az, hogy az olcsó pénz, amit ön likviditásként bocsát rendelkezésre, nem érkezik meg hitelként azokhoz, akik ezt kérték. Köszönöm szépen, remélem elég rövid voltam. Thank you very much, sir. Köszönöm szépen. El szeretném mondani, hogy ez a kérdés rendkívül fontos. Várnunk kell, folyamatosan várnunk kell az Európai Központi Bankban és az összes leányvállalatnak is. Meg kell várni azt, hogy mik a kockázatok, azok az intézkedések együtt a kockázatok, amelyeket meghoztunk a különleges helyzetben, hiszen jelenleg a válság a csúcspontján van, és akkor meg kell várjuk azt, hogy túl korán vagy túl későn kell meghoznunk a döntéseket. Nagyon gyakran kérnek bennünket arra, hogy több válság, illetve több kockázattal jár együtt a korai exit, de mi ezt nem fogadhatjuk el. Először meg kell várnunk, és el kell gondolkodnunk a kockázat kiegyenlítésére szolgáló lehető legjobb módszereken. Ezért az elmúlt csütörtökön hoztuk meg azt a döntést, amit meghoztunk. Úgy döntöttünk, hogy elérkezett az ideje annak, hogy fokozatosan, fokozatosan növekvő mértékben és időn is megfelelő időpontban kezdjük el az említett intézkedések megvalósítását. Ami a bankokat illeti, mi nagyon egyértelmű üzenetet küldtünk nekik, elmondtuk azt, hogy mindaz, amit mi csinálunk, nem az önök szép személyért tesszük, hanem azért, mert a e, piacgazdaságokban jelentős szerepet járnak, a kockázatokat e, meg kell vizsgálni, és e, hitelt kell nyújtani. A kormányokat, a, a, a parlamentek nagyon sok mindent tettek eddig is, és nekik is ugyanez volt a céljuk, és semmi más nem állt a háttérben. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes üzenet. És azt is el kell mondanom, hogy az elemzésünk értelmében jelenleg a hitelek kapcsán azért vannak kint lévő hitelek, mert az igények jelentősek voltak, de ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy nagyon szigorú üzenetet küldjünk a pénzintézeteknek és a bankoknak, és azok, akik azt gondolják, hogy semmi nem történt, és most szokványos helyzetben vagyunk, azért mert a piac megint működik, nekik teljes mértékben nincs igazok. Sikerült elkerülnünk a depressziót, azért mert elég gyorsan reagáltunk, és elég gyorsan hoztuk meg azokat az intézkedéseket, amelyeket megemlítettük. A kormányok is, és a központi bankok is, és aki ezt nem látja be, annak nincs igaza. Én kimerem mondani azt, hogy én bízom abban, hogy az adó fizető úgymond azokat a kockázatokat kétszer is ki tudná tenni az asztalra, amelyeket vállalt a válság elkerülése érdekében. Tehát nagyon fontos, hogy sokkal ellenálló képesebbé tegyük a rendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő kérdést a Szocialista és Demokrata teheti fel. Mr. Trisha. Köszönöm szépen, Trisha úr. A korábbi válaszaiból ból szeretném megkérdezni, mi a helyzet a reverzibilitással. Az öt nem standard intézkedés, ezek mind visszafordíthatóak, de ez mind, minden az ütemezéstől, az időzítéstől függ. Hogyha túl sokáig megmaradnak ezek, akkor, akkor nehéz lesz őket visszavonni. A másik értelme a visszafordíthatóságnak azok maguk az exit stratégiák. Mondhatjuk azt, hogy a legrosszabb esetben, hogyha ezeket az exit stratégiákat vesszük, akkor lehet, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor nehéz lesz ezeket véghez vinni legrosszabb esetben. Ezen kívül úgy tűnik, hogy az LKB nem vár arra, hogy a nemzeti kormányok megkezdjék a saját fiskális stratégiáikat, ezt értjük is, hiszen nagyon bonyolult a helyzet, különböző kormányok vannak az eurózódában különböző programokkal, de látnak-e bármilyen problémát ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen a kérdését. Azt mondanám, hogy rendkívül fontos ez a kérdés. Ahogy elmondtam, megpróbálunk döntést hozni azzal kapcsolatban, mikor jön el a megfelelő pillanat, mikor jön el a javulás a pénzügyi piacokon, a, és akkor hozzuk meg a megfelelő döntést. Ki kell egyensúlyoznunk a, kockázatokat, amelyek a nem standard intézkedések szabadásával járnak, Az első megjegyzése természetesen helytálló, látni kell azt, hogy milyen veszély vannak annak, hogyha nem ö, vonjuk vissza ezeket az intézkedéseket, vagy túl soká tesszük ezeket meg. Valóban ennek vannak veszélyei, mert lehet, hogy a piacok ö, ö, diktátnak, és visszatérve a kontraproduktív hatásokra, amelyekkel a spekuláció járhat a különböző piacokon, a különböző pénzügyi eszközökkel. Ez nagyon fontos. Tehát mindenképpen a megfelelő időpontot kell kiválasztanunk. A második megjegyzésem, lehet, hogy azt kérdezte, hogy lehetetlen lesz egy pillanatban bizonyos intézkedéseket leállítani. Úgy gondolom, hogy úgy terveztük ezeket, hogy vissza lehessen ezeket vonni, és senki nem kérdőjelezi meg szerintem. Tehát arra hajlanék, azt mondanám, hogy nem hiszem, hogy csapdába esünk, nem hiszem, hogy egy ilyen helyzet fogjai leszünk. Természetesen azt is elmondtam, hogy eléggé előre jelezhetetlen a jövő, és eh, a pontos célkütőzéseink eh, vezérelnek, illetve a megfigyeléseink a pénzügyi piacokon, de úgy vélem, hogy eh, nem lesz ilyen gondunk. Ez a lényege a nem standard intézkedéseknek. Ami a kormányokat illeti, nézzük meg gyakorlati szempontból, mi történik. Számos esetben a kormányok már elkezdték megszüntetni a támogató intézkedéseket. A kereskedelmi bankok megkezdték visszafizetni néhány országban már a támogatást, amelyet a kormánytól kaptak például részvények formájában. Tehát lehet azt látni, hogy az a tény, hogy a piac most már jobban áll, ez magával vonja bizonyos intézkedések visszavonását, és a legtöbb esetben a garanciák kérdését úgy alakították ki, hogy azokat gyakorlatilag nem is használják, mert a piac maga már jobban működik. Tehát amit láthatunk, az az, hogy természetes okoknál fogva megindult a támogatások visszavonása, hiszen ezekre már nincsen szükség. És ez jó, és rossz lenne az, hogyha ezeket folytatnák, akkor, amikor már arra nincs szükség. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Arlén. Szeretnék visszatérni arra, hogy milyen szerepet játszanak az Európai Szisztematikus Kockázati Testületben. Úgy tudom, hogy nagyon szoros együttműködés, elemzések zajlanak, adatokat gyűjtenek, és szeretném tudni, hogy ez pontosan hogyan is működik. Azt is tudom, hogy már megkezdték az adatgyűjtési adatgyűjtést a kockázat, a szisztematikus kockázatokkal kapcsolatban, és szeretném tudni, hogy mi van ebben pontosan belefoglalva, mennyire jutottak ez idáig, vannak-e már most levonható tanulságok az eddigi munka alapján, és hogy már megkezdték -e a, ECRB LCRB posztjaira a munkatársak kijelölését, és ennyi lett volna a kérdésem. Köszönöm szépen! a kérdést. Először is az ECRB lényege az az, hogy szoros együttműködés legyen az ECE e között, illetve az ECRB között, és az ECRB-nek az a célja, hogy szoros együttműködés működés legyen a makrofelügyelettel. Tehát nagyon fontos az, hogy minden információ, amely minden szerepvállaló kezében van, a központi bank kezében egyrésztről, másrésztről pedig a felügyelő szervek kezében van, és a nemzeti felügyelő szervek kezében van. Tehát ezt, ezt hangolják össze tehát egyértelmű szerepe van a központi bankoknak. A lehető legprofibb módon kell részt venniük ebben a gyakorlatban. A cél az az, hogy ne csak a makrófelügyeletre koncentráljunk, és az is fontos az, fontos az is, hogy ne homályosítsuk el a felelősségeink határát. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban az Európai Központi Banknál és a központi bankoknál foglalkozunk ezzel. Ez fontos azért, mert a központi bankoknak valóban szerepe van a közép-hosszú távú tervekben, az ástabilitásban, illetve a pénzügyi stabilitásban, és a központi bankok függetlenek, és ezért jónak tartják azt, hogy, hogy, hogy ilyen felelősséggel ruházzák fel őket a szisztematikus kockázatok felmérése kapcsán. És persze nem szeretnénk más hely, szervek helyébe lépni, és nem szeretnénk a felelősségeket elhomályosítani. Minden ö, aspektussal foglalkozunk, a gyakorlati aspektusokkal is. A világon mindenhol, és természetesen itt Európában is, hiszen szeretnénk egy egységes piacot létrehozni, amely megfelelően működik, és elkezdtünk az EKB-n belül egy folyamatot, amely arra irányul, hogy kihasználjuk azt a tudást, amely már jelen van, és kihasználjuk az a munkatársak tudását, amelyek, akik eh, a 27 eh, központi banknál dolgoznak, és biztosnak kell lennünk abban, hogy nem csak az LKB használja fel a saját tudását, és nem csak a saját erőforrásait használja fel, hanem az összes központi bankot bevonják ebbe az új felelősségbe. És tudom, hogy az Európai Parlament nagyon is támogatta ezt már a kezdetettől fogva. Szilvi. Tisztelt elnök úr! Üdvözlöm Önt, köszönöm szépen. Szeretném még egyszer megkérdezni önt a felügyelettel kapcsolatban. Keresz úr már egy véleményt eh, megfogalmazott. Szeretném feltenni önnek a kérdést, hogy ön számára mi lenne a lehető legjobb megoldás, az első lehető legjobb megoldás, ahogyan azt ön ö, eh, nevezte. És a parlamentnek mit kell tennie most, hogy a tanács már határozott, milyen prioritások vannak, annak érdekében, hogy ezt a felügyeleti szervet erősíteni lehessen. Hiszen ön is elmondta, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy a emberek irányába egy üzenetet adjunk, hogy nem minden ugyanúgy megy tovább, ahogy eddig, hanem valóban hatékonyabbak szeretnénk lenni. Köszönöm szépen. A lehető legjobb megoldást megpróbálom leírni, összegezni. Az Európai Központi Bank mindig azt hangoztatta, hogy egy központi bank fontos, hogy együttműködjön a mikrofelügyelettel. Ez a lehető legjobb megközelítés, nem az, hogy teljesen függetlenül legyen a mikrofelügyelettől ezért a központi bank kormányzó tanácsában mindig is ezt mondtuk, ezt elmondtuk nyilvánosan is, ez volt mindig is az álláspontunk még a válság előtt is. Amikor a Larozier bizottság feltette számunkra ezt a kérdést, hogy készek lennénk-e központi bankként arra, hogy szükség esetén kulcsfontosságú szerepet játszunk a mikrofelügyeletnél, azon intézményeknél, amelyek határokon átnyúló feladatokat látnak el. Tehát az Európai Központi Bank az eurózóna központi bankjaként nem mint a 27 Európa intézménye. Az Európai Központi Bank ezt a feladatot elláthatta volna de végül is nem minket választott erre a Larosier csoport, és a tanács is hasonlóan döntött. Másodszorban a második legjobb megoldás, amelyre gondoltunk, ez a megoldás abban állt, hogy a felügyeleti szerveket a lehető legtöbb felelősséggel ruházzuk fel a belső piacot illetően. 27 tagállamról beszélek most. Amiről most döntöttek, az nem a mi első lehető legjobb megoldásunk lett volna, de bízok a svéd elnökségben, és úgy gondolom, hogy sikerül majd nekik eh, megoldásra jutniuk, habár nagyon különbözőek a pozíciók, amelyekkel számolni kell. Sajnos nem hallják a, az elnököt, most már igen. Tudom, hogy az Európai Parlamentnál kulcsfontosságú szerepet kell játszania, és szívesen válaszolok arra a kérdésre, hogy mi lenne az első legjobb megoldás. Tehát szóval szerintem ez a mikrofelügyelet lenne. Tehát ez volt az a kérdés, amelyet a tisztelt képviselő feltett nekem. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Trisé úr tudná valamit mondani az euróról a többi ö, valutával kapcsolatban, főként az olyan valutákkal kapcsolatban, ahova ö, exportál az eurózóna. Elhangzott az, hogy a 90-es években a svéd módszer csak a svéd korona munk, romlás után volt hatásos. Tudnál valamit mondani az euró erősségéről, illetve a növekedési stratégiáról? Köszönöm szépen a kérdését, tisztelt képviselőasszony. Valóban két kérdés van az ön kérdésében. Az első az euró állása a nagy valutákkal szemben, a második pedig maga a belső, az egységes piac működése a 27 tagállamon belül, ahol különböző valuták vannak. Ami az eurót illeti, ez az egyik egyik legfontosabb valuta, nem. Nagyon fontos az, hogy az amerikai hatóságok azt ismételgetik, hogy az erős USA dollár az az Egyesült Államok érdekében áll, és természetesen az USA partnereinek érdekében is áll a nagy floating currencies körében, és ez fontos a globális gazdaság szempontjából is. Mégis az euró, mint az egyik legnagyobb floating currency, vannak olyan valutanemik is, amelyek nem tartoznak azon a floating valuták közé, például Ázsiában. Itt ezek olyan szinten állnak, amelyek amelyek alul vannak értékelve bizonyos okokból, például intervenciók miatt, és azt mondanám, hogy itt fokozatos és progresszív és megfelelő átértékelés ezeknek a valutáknak, a dollárra, illetve az euróval szemben. Ez egy olyan dolog, amely érdekében áll a globális stabilitásnak és jólétnek az egységes piacon belül, ahogy tudják, a szerződés azt mondja ki, hogy eh, az árfolyam a közös eh, érdekek kérdése, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy eh, egy ország se állíthassa azt, hogy olyan, hogy örül annak, hogy egy nagyon gyenge pénzleme van, a 27 tagú egységes piacban különböző helyzetekben vagyunk, de egy ország sem próbál előnyt húzni, ami ilyenfajta politikán alapulna. Legalábbis én nem tudok erről, és valószínűleg Svédországban sincs ez így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő Philip Lambert lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen. Angolul fogom folytatni a hozzászólásomat, ami aggaszt bennünket, és tényleg szeretném hallani a véleményét erről, és erről már utaltak a sajtóban is, hogy az LKB-nak kvázi fiskális szerepe van, és arra gondolok, hogy a bank fedezetként mindenfajta eszközöket elfogadott, például értékpapírokat, amelyekkel kapcsolatban nem tudjuk, hogyan értékelik ezeket. És természetesen ezeket értékelni kell, mert szeretnénk tudni azt, hogy milyen értékpapírokról van szó, és milyen támogatást kapnak ezek a bankok, és hogyan, fogják ez, hogyan fogja ez eltorzítani a versenyt az egységes piacon másokkal szemben. Ezen kívül azt is meg lehetne kérdezni, hogy még mindig az LKB hatáskörén belül vannak-e ezzel. A második kérdésem, és lehet, hogy ezt nehéz megválaszolni, hogy az önök becslése szerint mekkora az EU ö, banki, e, banki intézményeknek a vesztesége. Különböző beslések vannak két e, trilliós magasságban, tehát mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Ami az első kérdését illeti, ahogy tudja, a krízis előtt amely számunkra 2007. augusztus 9-én kezdődött ekkor kezdődtek a turbulenciák. Volt egy fedezetekkel kapcsolatos keret, amely bizonyos központi bankok előírásánál sokkal szigorúbb volt. Itt azt mondtuk, hogy nem csak az állampapírokat, hanem a magánpapírokat is elfogadjuk, és természetesen tudhatják, hogy az Atlanti óceán másik felén óriási változások voltak. Hogyha megnézzük a fedezeteket, a krízis után már elfogadták ők is a magánpapírokat. Elfogadtunk magánhiteleket is. Ez megfelelt annak, amiről döntöttünk már a kezdetekben az euró kapcsán. Tehát ez nem feltétlenül a válság kapcsán döntöttünk erről. A válság előtt indítottuk el ezt a a fedezeti keretet, de azt mondtuk, hogy nyomon követjük a kockázatokat, és azt láthattuk nemrégiben, hogy olyan döntéseket hoztunk, amelyeket az igazolt, hogy szerettük volna elkerülni azt, hogy túlzott kockázatokat vállaljunk ezen a területen. Ami azt illeti, hogy hogyan értékeljük az EB-ezt, úgy gondolom, hogy most volt egy kis gond, ezt sikert kiikasztani a rendszernek magának megfelelően, de úgy gondolom, hogy bármikor javíthatjuk ezt, hogyha úgy gondoljuk, hogy ezt kell, hogy ezt be is bizonyítottuk már nem régiben, mert a legutóbbi javításra csak néhány nappal ezelőtt került sor. Ami a bankok fenyegetettségét illeti az euró térségben, azt mondanám, hogy ebben a szakaszban mi nagyon óvatosnak kell lennünk, mert számos adat van, amelyet ö, bemutattak, ez fokozatosan változik, az IMF is beszállt ebbe a gyakorlatba. Mi ugyancsak elővigyázatosak vagyunk, az IMF csökkentette a saját ö, ö, értékelését, de néha nehéz megítélni ezt, mert a bankok nem mindig ugyanabban a helyzetben vannak. Vannak olyan bankok, amelyek nagyon jó helyzetben vannak, nagyon óvatosak is, vannak olyanok, amelyek nem. Azt is figyelembe kell venni, hogy most, amikor beszélünk, az euró területen a korábbi mérgező papírok már nem jelentenek veszélyt. Persze természetesen mindenképpen figyelembe kell még venni a múltat, de most már nem ez jelenti a problémát, nem ez a fő kérdés. A fő kérdés most már, ahogy ez elhangzott, az az, hogy recesszióval kell számolnunk, ami nagyon erős. Számos olyan hitel van, amelyet le kell írni, és megfelelő intézkedések van ezekkel kapcsolatban szükség. Most eh, azon gondolkodunk, hogy eh, az a fajta az a, azok a fajta profitok, amelyeket az elkövetkező években várnak, az elkövetkező év végéig, ezek hozzájárulnak majd az új leírásokhoz, amelyek abból fakadnak, hogy a recessziónak van egy kis időeltolódása. Um, uh, Köszönöm szépen Mikaelasz Huntis kapszót. Köszönöm szépen. Nos, az Európai Monetáris Uniót és a Eurót úgy vezették be, hogy nincsen last resort lending mechanism azon országok számára, amelyek eh, ellen spekulálnak. Hogyha tehát egy ország ellen spekulálnak, akkor vagy egy új fizetőeszközt vezet be, vagy az IMF-hez fordítam. Ha egy ország az EU tagja, de nem az eurozóna tagja, nos számukra van egy lending mechanizm. De egy olyan ország, mint Görögország, amely eurozónás ország, és az EU tagja is, nos, hát számukra nincs egy ilyen lending mechanizmus. Mit lehet hát tenni? A görögországi kereskedelmi bankok 1%-kal vesznek kölcsönt a központi banktól, és utána a görög közágazatnak 4%-os hit kamattal nyújtanak hitelt. Ez egy non-risk loan handover és a kereskedelmi bankok sok nyereséget érnek el, míg a reál gazdaság pedig eh, nem ö, küzdködik, mert a likviditás az Európai Központi Banktól nem jut el hozzáig, beszél, hozzájuk. Beszélt Görögországról. Milyen megoldás segíthet eh, ezen a helyzeten? I would say first that it is not... Nos, először is azt mondanám, hogy nem véletlen, hogy az euró zóna országok nem jogosultak olyan kivételes intézkedésekre, mint amiről ön is beszélt. Az IMF vagy pedig a Payment Aid erre, amely ezt, amelyet az EU ad. Az a tény, hogy valaki az eurozóna tagja, felteszi, hogy a költségvetési deficit karbantartható. Ez az euróhoz, eurozónahoz való tartozás hatalmas értéke, és ez már magában is egy hatalmas segítség még ezen felül az az implicit, de hallatlan fontos szolidaritás, amely az eurozónához tartozó országok között fennáll. És ez nagyon látható és látványos volt az elmúlt időszakban, ez a szolidaritás. Ami pedig a másik kérdést illeti. Nos, hát a helyzet nagyon bonyolult. A dolog úgy áll, hogyha egy ország és egyébként ez nem csak egy országra kell, hogy vonatkozzon, hiszen ő most egy országra kérdezett rá, de voltak éppen minden országra mondhatom a válaszomat kivétel nélkül, tehát minden ország számára nagyon fontos, hogy képes legyen a költségvetését rendben tartani, biztosítani a cégek finanszírozását, és biztosítani a közköltekedés, illetve a költségvetés fenntarthatóságát. Ha ez nem áll fenn, akkor mind a költségvetési konzekvenciában, mind a cégek konzekvenciájában uh, hiányzik majd uh, a konzekvencia. És így elvész a bizalom. És ebben az esetben a kincstár refinanszírozásának költsége magasabb lesz. Hogyha nincsen hiteles közép- és hosszú távú stratégia fiskális területen, akkor miért rendelkezzen a piac nagyobb bizalommal az ország irányában? És ebben az esetben az ember sok nehézséggel áll szemben, hiszen az állam refinanszírozása kerül problémás helyzetbe. Joggal mondta, hogy a kincstár még mindig a legjobb jellet jelenti, hiszen minden országban a treasury adja a zálogát a jó gazdálkodásnak, még akkor is, hogy ez problematikus. Ám ebben az esetben ugye a magángazdaságnak magasabb áron kell refinanszíroznia magát. Ez egy nagyon súlyos érv, amellett, hogy egy olyan döntést hozzunk, hogy közép- és hosszú távú stratégiánk hiteles legyen, és hitelesen kezelje ezt a kérdést. Hans Peter Martin. Köszönöm. Köszönöm szépen minden bizonyal önné az egyik legfelelősségteljesebb és az egyik legérdekesebb munka az egész világon. Konkrétan Görögországról. Bevezetőjében kétszer mondta, hogy nagyon kritikusnak tekinti Görögország helyzetét. Mit jelent ez? Tudna egy picit konkrétabbá válni? Esetleg odáig menne, hogy azt mondaná, hogy más hely, hogy olyan jelenség történik meg, mint amit Argentinában éltünk, meg el tudja képzelni, hogy Görögország az ismerté vált adatok alapján már nem is vol, ha lehetne tagja az eurozónának, esetleg el kellene hagyni az eurozónát? Ez az első kérdés. Második kérdés. Hogyha megnézik, hogy nemzeti szinten és európai szinten milyen jogalkotást terveznek, azért, hogy a shadow bankek, az árnyékbankok problémájára öm, megoldást találjunk, amelyek különösen hatalmas hosszú léverekkel, vagy mondjuk magyarul emeltjükkel dolgoztak. Nos, mit gondol, hogy megoldható ez a helyzet? Harmadik kérdésem. Sokan azt mondják, hogy az Európai Központi Bank stratégiájának a tesztje, lakmus tesztje most történik meg, amikor az egyéves időszak lezajlik, és kb. 432 milliárd eurós kintlévőség eh, helyzete tisztázandó majd. On the first point, I never mentioned Greece in my introductory remarks. Első észrevetelő Görögországot többször említettem. E, csak jelezni szeretném, nem én beszéltem Görögországról, hanem feltettek egy kérdést nekem Izlandról és Görögországról is erre a kérdésre válaszolva említettem meg Görögországot. Argentína neve pedig nem hagyta el a számot. És a másik Görögországra vonatkozó kérdést illeti, azt mondtam, hogy észrevételem minden országra igaz. De valóban igaz, hogy ebben a konkrét esetben, mint esetleg Írország esetében is, egy olyan helyzetben vagyunk, amely különösen nehéz. Írország esetében nagyon kemény döntéseket hozott a kormány. És helyesen tette ezt, helyesen tette, hogy meghozta, hiszem nagyon nehéz volt a helyzet. Azt is mondtam, hogy bizakodó vagyok, hogy az ilyen bátor és abszolút szükséges intézkedéseket fogják meghozni Görögországban is. De még egyszer mondom, észrevételem minden országra érvényes, és a súlyosak függős árnyalatában különbségek vannak, egy fokozatában, de teljesen igaz az, hogyha egy hiteles közép- és hosszú távú stratégiával rendelkezünk, akkor ez egy olyan elem, amely segít növelni, a segíti a gazdaság növekedésének elérését, és a, a, a pénzpiacok növekedését. A második kérdés az árnyékbankokra, shadow bankekre vonatkozik. Nos, azt mondhatom, hogy globális szinten, európai szinten és a Bázeli Bizottság szintjén azon dolgozunk, hogy kikerüljük, hogy még egyszer egy ilyen shadow bank, árnyék bank csapdába esünk. Hiszen ez a Shadow Bank rendszer volt a drá, az általunk megért dráma kivált, egyik kiváltóka éppen ezért, tehát ezt a fajta anomáliát mindenképpen el akarnám kerülni, azért, hogy megakadályozható legyen, hogy a szekuritázáció, vagy az értékpaporosítás kockázatai árny ne legyenek átláthatóak. Ez történt a shadow bankokkal. Utolsó kérdéséről azt mondhatom, hogy az LKB és az eurórendszer, vagy az európai, az eurózóna európai csapata, mint a világ minden más központi bankja, vagy az Atlanti óceán túloldalán lévő testvér bankunk, is, tehát mi minnyien nagyon nehéz helyzetben voltunk, és egy olyan intézkedésben úgy válaszoltunk, amiről azt mondhatom, hogy gyors volt, határozott, de úgy, hogy ne veszítsük el iránytünk alapvető irányultságát, mégpedig, hogy mi biztosítsuk az árstabilitást, és ilyen módon az inflációs várakozásokat öm, öm, megkössük. Persze ennek ára van, de összességében mégis azt mondhatom, hogy az inflációs várakozásokat az definíciónk alapján megőriztük, Azaz tehát, hogy 2%-nál kevesebb, de közel 2%-hoz. Az egyéves rendkívüli intézkedések befejezésének az a célja, hogy egyrészt a megváltozott helyzetre adjunk választ, másrészt hitelességünket megőrizzük. Nem csak azért, mert a szerződés és állampolgártársaink is ezt várják el tőlünk, hanem azért is, mert így lehet a közép és hosszú távú növekedést és prosperitást biztosítani. Hiszen azáltal, hogy a deflat, deflációs kockázatok materializációját megakadályozhattuk a krízis során, ugye főleg a Lehman Brothers összeomlása után, ezáltal nagy lépéseket tettünk előre. Problémánk van itt a mikrofonnal. Slabomir Nitras kapszót, és kérem, hogy ne három kérdést tegyenek fel a kedves kollégák, amelyben három percben lehet, amely háromszor három percben lehet válaszolni. Nyitrasz úr, köszönöm szépen. Nem teszem fel az idáig megválaszolt kérdéseket újra, bár ezek mindig új és új kérdésekhez vezetnek, hanem sokkal inkább becsülését kérem. Hogyan látja a tervezett felügyeleti hatóság felállításának lehetőségeit? Egyelőre nincsenek közös bankfelügyeleti rendszerek Európában. Vannak az országok között azonban nagy különbségek, vannak helyi felügyeletek, és vannak központosított felügyeletek. Kérdezem én, hogy anélkül, hogy a pénzpiac és bankfelügyeletek gondolatát megkérdőjelezném, lát-e kockázatot abban, hogy ez a bankfelügyelet, ez a központi európai bankfelügyelet esetleg a helyi piacok destabilizációjához vezethetne-e? Látja ezt a veszélyt? Különösen azon piacokét, amelyeken olyan pénzintézetek működnek el, vagy domináltak, amelyeknek központjuk az országon kívül helyezkedik el. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Első észrevetelem a következő. Úgy tűnik számomra, hogy a helyzetet megvizsgálva a nem eurozónás országokban, amelyek az Európai Unió tagjai, figyelembe vévő az a tény, amely egyébként az ön kérdésében is rejlik, hogy a bankágazat nagy része külföldi intézetek által került meghatározásra. Nos, ez a tény stabilizációs vagy stabiliti, stabilizációs szerepet játszik, hiszen ezek a bankok lehetőséget kaptak arra, hogy csoportjuktól vagy központjuktól megkapják a likviditást. Azt is mondani akarom, hogy miután a krízis súlyosbodott, és az ilyen nem standard intézkedések mellett döntöttünk, amelyekről fenten beszéltem, megmondtuk az eurói zónában a bankjainknak, hogy hiszen nektek van leányvállalatok, fogyasztók a közép-kelet-európában, éppen ezért el kell, hogy lássatok őket likviditással. Mit teszünk? Mi általánosságban a bank ágazat stabilitásáért dolgozunk, tisztában léve azzal a tényel, hogy a bankcsoporton belül vannak közép-kelet-európai leányvállalatok, és hogy értük is felelősséggel tartoznak. Ez az üzenetünk, melyet akkor kiadtunk és ma is kiadunk, fontos része. Ami pedig az új felügyeletek kérdését illetve te, ti, illetve a, ö, ennek a bevezetésének a döntését illetve ez teljesen függ a parlament, ez teljesen a parlament döntésétől függ, ami pedig a kihatását illeti. Nem értek egyet azzal az aggájjal, amelyet felvetett kérdésében. Úgy gondolom, hogy kellőképpen kiegyensúlyozásra kerültek ezek a szempontok. Nem hiszem, hogy attól kellene félni, hogy tisztességtelen vagy unfair működés, ha jól értem a kérdését, jönne létre ezen hatóságok esetében, illetve hogy hátrányos helyzetbe kerülne ez ön országa. Langen úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Központi Bank a pénzügyi krízis során nagyon nyugodtan és szuverénen viselkedett, és a stabilizáció egyik oka maga az LKB volt. A rendszerkockázatokról a pénzpiac hallatlanul megnőtt, a reálgazdaság háromszorosáról 11-szeresére növekedett a 2000-2007-es időszakban mit gondol, hogy vissza kell -e, hogy csökkenjen a pénzpiac mondjuk a 2000-es szintre, és mit tart azokról a javaslatokról, amelyeket az amerikaiak tesznek arra vonatkozólag, hogy szétválasszuk a nagy hatalmas konglomerátumokat, hiszen a krízis oda vezetett, hogy egy-két bank még nagyobb lett ilyen módon, tehát az államot fenyegető kockázatok nem csökkentek, hanem nőttek is. Ha szisztematikus kockázatokról beszélünk, nem tartozik -e ehhez az, hogy teljesen gyorsan és világosan átláthatóbbak legyenek a mérlegek, hiszen a mérlegelésem szerint a kockázatok részint arra vezethetők vissza, hogy a kockázatok nem szerepeltek a könyvekben, és még a központi bankok nagy likviditása ezen a kérdésen alapvető változást nem okozott. Hogyan látja ezt a helyzetet tehát? Thank you for your question. Thank you. Köszönöm a kérdését, köszönöm az észrevételét. Ami a, a rendszer kockázatot, vagy szisztematikus kockázatot illeti, azt a kérdést tette fel, hogy a pénzpiacok össze zsugorodása, tehát az intézmények és a bank ágazat összezsugorodása célra vezetője. Nem akarnék túl egyszerű választ adni. Úgy hiszem, hogy minden szempontból meg kell vizsgálni ezt a kérdést. És a kockázati tanácsban, a risk boardban a szisztemikus stabilitás szempontját kell figyelembe venni, figyelembe véve ezt a szörnyű tapasztalatot, amelyet megéltünk. Ez pedig szükségesé teszi, hogy minden jelenségre és kérdőjeles jelenségre koncentráljunk. Egyetértek önnel. Amikor azt mondjuk, hogy 2000 és 2007 között a notional outstandingek, a derivatívák, a derivatívák eh, nominális értéke meg 7, meg 8 szorozódott. Hát ez igen aggályos. De a, az ilyen dimenziós, strukturális átalakulásnak mi lehet a forrása? Ezt a kérdést fel kell tenni. Nem mondom, hogy azonnal következtetésekre kell jutni, illetve azt kell mondani, hogy ez túl gyors a fejlődés, ez abnormális, és hogy ez ellen fel kell lépnünk, ezt nem mondanám. De azt mondom, hogy a kérdést igenis fel kell tenni, mégpedig szisztemikus módon kell feltenni. És úgy hiszem, hogy európai szinten, az USA szintjén és a globális pénzpiacok szintjén megfelelő dialógussal igenis, igenis fel kell tenni ezt a kérdést. Ugyanezt mondanám a nagy leverage rendelkező intézmények esetére is, hiszen itt a tőke, az általuk kezelt tőke meg hatszorozódott, és ez is egy olyan faktor, amelyre rá kell kérdeznünk, és a stabilitást vagy az destabilitást szolgálja. Tehát ezektől a kérdésektől nem szabad visszahőkölnünk. De úgy gondolom, hogy ne el kell kerülnünk azt, hogy túl gyors, eh, túl egyszerűsített válaszokat adjunk nagyon-nagyon óvatosan és valóban szisztematikus módon és nagyon profi módon kell a válaszokat keresni. Ami az intézményeket illeti, említette, hogy egyes intézmények egyre nagyobbakká válnak. Nos, hát itt is nagyon óvatosnak kell lennünk. Azt mondanám, hogy minden egyszerű válasz, hogy ez túl nagy, akadályozzuk meg, hogy egy bizonyos dimenziót túllépjenek az intézmények, azt hiszem, hogy ezek a válaszok túl egyszerűek, túlon túl összekapcsolódott az egész gazdaság, ezért tehát mélyrehatóbb elemzésre van szükség, egy alázatos, de szisztematikus és nagyon profi elemzésre van szükség. Én minden esetre úgy gondolom, hogy először is arra van szükségünk, hogy megvizsgáljuk az intézményeket, amelyek elég nagyok és interkonnektívek. Nos, ők maguk egy per se szisztemikus kockázatot vesz, jelentenek, ezt a kockázatot kell megvizsgálni. És nekik maguknak is interiorizálniuk kell ezt a tényt, ezt a felismerést, hogy szisztemikus kockázatot jelentenek másodszorban. a kockázat az ő összeomlásuk során materializálódó kockázatot kiküszöbelő intézkedések eh, lehetőségét meg kell vizsgálni. Persze meg kell vizsgálni, hogy eh, az ilyen nagy és interkonnektív eh, intézmények milyen jogrendben működnek, és hogyan lehet, milyen jogi eszközökkel lehet a szisztemikus kockázatot csökkenteni. Nos, mindez hallatlan nagy munka, hogy nem mondjam sziszifuszi munka és természetesen fontos, hogy a szisztematikus veszélynek való ellenállás lehetőséget megerősítsük, hiszen bármely intézet eh, szisztemikus kockázata, kockázata a rendszer fragilitásán is múlik. Diana Ivanova kapszót. Köszönöm szépen, Trisi úr, köszönöm, hogy eljött ide ma közénk, és két rövid kérdésem van. Az első, az exit stratégiára, illetve a prezentációja során említett eh, problémákra, a fiskális imbala egyensúlytalanságra. Hogy eh, sok eh, ország költségvetése jelentősen eladósodott, Mit gondol, hogy az extra likviditás lassú kivezetése milyen kihatással lesz ezekre az országokra, és mi lesz az LKB válasz az ilyen eladósodott országok számára, amikor már nem lesz lehetőségük arra, hogy a korábbi előnyös kondíciók mellett szerezzék be a likviditást? A második kérdésem a nem eurozónás tagállamokra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az LKB az eurózónos tagállamok és a bizottság bátorítsák a gazdasági és monetáris integráció folyamatát, ilyen módon tehát az eurózóna kibővítését, különösen a pénzügyi és gazdasági válság tükrében. Kérdésem, hogy hogyan fogja az LKB a nem eurozóna országok erőfeszítéseit támogatni az eurozónába való belépés során, különösen olyan, amikor a jó fiskális felelő fegyelem track rekordja, múltja, dokumentációja fennáll, bizonyítva, hogy az országok jó irányba léptek el. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az első kérdésre reagálva. Nagyon erős érzéseink vannak, és nagyon fontos fenntartható stratégiát biztosítani a fiskális politikák számára közép és hosszú távon. És nagyon örülök annak, hogy ezt az érzést osztja az ECOFIN, és mint ahogy tudják, számos döntés született az előző ECOFIN ülésen, amelyek ugyanebben az irányba mutatta. Teljes mértékben támogatjuk a bizottságot, nehéz feladatuk van, azt gondolom, hogy jól teljesítettek, nagyon-nagyon nehéz, nehéz körülmények mellett, és mi nagyon erőteljesen támogatjuk azokat a megoldásokat, amelyeket a bizottság kigondolt, illetve amelyeket a végrehajtó ágazatok is meghoztak. A legtöbbüket felszólítottuk arra, hogy alkalmazkodjon a döntésekhez, illetve az elkövetkezendő hetekben hozza meg a megfelelő döntéseket. Ami az eurózóna bővítését illeti, a következőket szeretném elmondani. Mi nagyon fontosnak tartjuk, itt eh, természetesen teljesíteniük kell a belépőknek a megfelelő konvergencia kritériumokat a szerződések értelmében, és azt gondolom, hogy az összes kormány osztja azt a véleményt, hogy nagyon fontos teljes mértékben tiszteletben tartani a szerződést a jelen formájában. És természetesen mindig megemlítem azt a tényezőt, hogy nagyon fontos a belépő országok számára és ezeknek a teljes mértékű teljesítése, és az, hogy fel legyenek készülve teljes mértékben a belépése, hiszen ha nincsenek teljesen felkészülve, akkor az eurózónán belül lesznek problémáik. És az eurozóna számára is nagyon fontos továbbra is megtartani azt a szavahihetőséget, amelyel eddig rendelkezett, illetve az eurozóna összes polgárának ezt az ígéretet megtettük. Köszönöm szépen! Köszönöm. Eh, Ludvigson úr a Szocialista Frakció képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen eh, Trisé úrnak, hogy eljött a frakciónkba, illetve válaszol a kérdéseinkre. Mindennyian tudjuk azt, hogy a munkanélküliség Európában növekedett, és a foglalkoztatás jelentős mértékben csökken. Most pedig azt látjuk, hogy az elkövetkezendő eh, években nem fog eh, növekedni a gazdaság nagyon sok országban foglalkoztatási válság van, növekszik a munkanélküliség, és azok, akiket leginkább érint ez a válság, az alacsonyan képzettek rétege, és a munkanélküliség veszélye ezen emberek számára egyre erőteljesebben jelenik meg, de a jól képzetteket is veszélyezteti. Mit terveznek a munkanélküliség megszüntetésére, illetve milyen gazdasági segítséget tudnak nyújtani a képzés területén az Európai Központi Bank itt mit tehet? Először is azt gondolom, hogy önnek először is nagyon igaza van. A jelenlegi időszakban különös nehézségekkel küzdködünk, amelyek a recesszió hatásaiból adódnak, és ez potenciális munkanélküliséghez vezetett, ez a munkanélküliség növekedett, még a jelenlegi helyzetben is. De a fekete számok nem megfelelőek, annak érdekében, hogy sikerüljön a legutóbbi recesszió hatásait kiegyensúlyozni. Ez nem tesz jót a bizalomnak, és éppen ezért ragaszkodunk a bizalom növek, illetve bizalom erősítő intézkedésekhez. És a bizalom magasabb szintje mindenkinek jót tenne. Ami a foglalkoztatást illeti, Általános elvnek tartjuk azt, hogy a strukturális reformok, amelyeket elvileg már az összes exekutív végrehajtó szerv már elhatározott, dinamikusabbá tehetné a térséget, illetve több munkahelyet teremtethetne. Ez pedig igaz az összes eh, Lisszabon agendabeli célra is, amelyet a kormányok határoztak el. Mi úgy érezzük, hogy a Lisszaboni agendán belül, a strukturális alapokon belül a képzés és az oktatás jelentős szerepet játszik. Oktatás alapú gazdaságban élünk, és ez egyre jellemzőbb lesz, globális szinten egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a tudásnak, a jó képzésnek, megfelelő oktatásnak, és bennünket ez szerint fognak mérni. A magas technológiájú kereskedelmi értékek alapján, és ezeknek jelentős szerepük van. Nagyon sok országban jelenleg a struktúrális alapokra gondolok a munkaerőpiacon, és nagyon fontos, hogy bizonyos országok ebből részesüljenek annak érdekében, hogy segítsük őket a munkahelyteremtésben. Köszönöm. Simon Péter. Elnök úr, bennünket a jelenlegi válság aggaszt, illetve a jövőbeni válságok megakadályozása, és mások azon aggódnak, hogy a jövőbeni válságokat hogy oldják meg, illetve a különböző intézményekkel, amelyek a rendszerhez kapcsolódnak, mit tegyenek. Ezen a területen a német bank, e, központi bank elnöke Ackermann fontos szerepet játszik, aki egy javaslatot terjesztett elő közvéleménynek nemrégében, és egy alapot szeretne létrehozni, egy olyan alapot, amelyben már most érdekeltek a, a bankok, illetve a közférának is megtakarításokat kell végeznie, annak érdekében, hogyha újabb válság merül fel. Eh, Németországban ez felháborodást váltott ki bizonyos körökben, hiszen nem lehet azt a benyomást kelteni, hogy a bankok eh, még akkor sem megbuknak jelentős nyereségeket könyvelhetnek el, és az institucionalizált, intézményesített eh, veszteségeket úgymond mások fizessék meg. Köszönöm. Először is nagyon fontos a rendszer sokkal ellenállóbbá tenni, és természetesen ez abból áll, hogy megfelelő tisztelettel kerüljük, kezeljük a jelenlegi helyzetet, ami még mindig nagyon fontos. 2012-ben az az érzésünk, mint ahogy tudják, hogy a tőke igények a pénzintézetek számára fontosabbak lesznek, mint korábban. Annak érdekében, hogy az összes intézményt ellenállóbbá és az egész rendszert ezáltal ellenállóbbá lehessen tenni. Tehát a megtakarítások kérdése nagyon fontos, hiszen a jó időkben megtakarított pénzek segíthetnek rossz időkben. Ez egy természetes gondolat, és mi tervezünk anticiklikus intézkedéseket is, amelyek a Bázel 2 keretében szintén lehetőséget biztosíthatnának a megtakarításokra az intézmények esetében, ami lehetővé tenni azt, hogy a nehézebb időszakokban meg lehessen küzdeni a problémákkal. A kormányoktól azt kérni ex ante, hogy takarítsanak meg bizonyos összegeket olyan időkre, amikor felmerültek problémák, ez egy parlamenteket érintő kérdés, úgy gondolom, és ahogy említettem, jelenleg nekem az az érzésem, hogy nagyon valószínűtlen az, hogy az adófizetők kétszer is hajlandóak lennének azt a kockázatot vállalni, amit a jelenlegi válság miatt egyszer már vállalniuk kellett. Én nem azt akarom sugallani, hogy ez egy hasznos megoldás, a jelenlegi pillanatban. A rendszert kell ellenállóbbá tennünk, mielőtt az adófizetőket arra kérjük, hogy tegyenek egy lépést tovább. Fontos mindent megtennünk, amire szükség van, és fontos, hogy a magánszektor is ellenállóbbá váljon, kevésbé törékenyé, lesznek olyan esetek, amikor az adófizetőkre szükség van. Én ezt nem zárom ki teljes mértékben, de nem így kéne most megközelítenünk a problémát. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Trissé úr, vannak olyan országok az európai zónában, akik most lábalnak ki a válságból, és mások, amelyek recesszióban maradnak, mint például Spanyolország az elkövetkező hónapokban, illetve években. Franciaországban ingatlan hiteleket adnak, Spanyolországban ez az ágazat lebénult. Elképzelhető az, hogy nem maradnak érté, érvényben a jelenlegi monetáris politikák, sőt ezek kártékonyak is lehetnek. Például bizonyos országokban, Németországban és Franciaországban pozitív inflációs ráták jelennek meg, más országokban, Írországban, Spanyolországban, Görögországban és Portugáliában ez nem jellemző. és az átlagos monetáris politika restriktívebb válása további deflációt okozhat. Az Európai Központi Bank tervezte azt, hogy ezt az ügyet tovább viszi, vagy pedig az átlagos monetáris politikát tervezi fenntartani. És egy nagyon rövid további kérdésem van az átláthatóságra vonatkozóan. Azt gondolom, hogy az átláthatóság függőséggel is jár együtt. Az Európai Központi Banknak, banknak fontos le közé tenni az erre vonatkozó adatokat, az amerikai mintára, illetve angol és japán mintára. és ne feledkezzünk meg az átláthatóság lehetséges nacionalista értelmezéseiről. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Az első megfigyelésem. Egy egységes monetáris unióban vagyunk és ez egy üzenet az ön számára, de kollégák számára is, olyan országok számára, akik belépnek az eurózónába. Ez azt jelenti, hogy a belépők értik azt, hogy egy egységes monetáris unióban vannak az euró, egy egységes valuta. Ázsiából, Amerikából tekintve nincs két típusú euró, egy Spanyolország számára, egy Európa többi számára, tehát egy szava hihetősége van az eurónak, egy típusú átváltási rátája, és természetesen van egy intézmény, amely az euró hiszavahihetőséget felel az általános árstabilitásért az eurózónában, 330 eh, millió emberért 16 országban, az USA-val összevetve ez ugyanolyan mértékű. Senki nem gondolja azt, hogy az USA a saját monetáris politikáját Kalifornia érdekeinek, Massachusetts vagy Florida érdekeinek megfelelően dolgozza ki, vagy Wyoming érdekeinek megfelelően az USA monetáris politikáját a, az USA teljes egészére nézve alakították ki. És ez az eurózónára ugyanígy igaz. A két kontinensnek, Európának és Amerikának hasonló paraméterei vannak. Természetesen létezik egy olyan monetáris politika, amelyet a stabilitás, a prosperitásra terveztek 330 millió bolgár esetében, és számos nemzeti döntés is születik. A nemzeti döntések a fiskális politika tekintetében, monitoring kapcsán, melyet a nemzeti döntések nyilvánulnak meg a struktúrális reformok kapcsán is. És mérték annak, ami a nemzeti csatornákon keresztül megvalósítható, az igen jelentős. Természetesen én fontosnak tartom azt, hogy értsük, mi értünk nemzeti döntés alatt a fiskális politikát szigorúan ellenőrizzi, ellenőrzik, illetve a kompetitív indikátorok fejlődését is, ez nagyon jó, és természetesen létezik a struktúrás politikák vizsgálata, ami az átláthatóságot illeti. A következőt szeretném elmondani. Mi voltunk az első központi bank a világon, aki a valós időben eh, bevezető jelentés nyilatkozatot tett 5-6 ehm, oldalon, amelyben elmagyaráztuk a ehm, kormányzó testület eh, döntését. Ez nem létezett, mielőtt az Európai Központi Bank létrejött volna. Mi megváltoztattuk azt a módot, ahogy az emberek az átláthatóságot tekintik. Mi voltunk az elsőek, mi voltunk az első fontos központi bank, amely sajtókonferenciát alkalmazott közvetlenül a kormányzó tanács döntése után, ez Wim Duisenberg döntésének köszönhető, és igenis lehet a kérdésekre válaszolni, amikor ezek megtörténnek rögtön a döntések után, 5-6 oldal, az 5-6 oldalas magyarázat, annak a magyarázata, hogy mi volt a diagnózisunk, hogyan tekintjük a problémát, és azután az a nyomban sajtótájékozót hívtunk össze. Úgy értékeljük, hogy nem megfelelő az egyes szavazatokat megemlíteni, amikor egyéni szavazatokra kerül sor, és mi úgy értékeljük, hogy megfelelő viszont figyelembe venni azt, hogy 16 különböző ország tagja az eurózónának, és a kormányzó tanács minden egyes tagjának meg kell védenie azt a döntést, amelyet a kollégium a kormányzók tanácsa hozott. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Danuta Hübner következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Elnök úr, Szemre az exit stratégia megfelelően egymást követő politikai lépések sorozata, amelyekkel bizonyos patikákat lehet foganatosítani, ehhez megfelelő koordinációra van szükség, egyfajta mechanizmusra, és így már szeretnék visszatérni a monetáris és fiskális exitre, és más szemszögből szeretném ezt megnézni, mint a kollégáim. Tudom, hogy különbözőképpen hatott a krízis az országokra, van olyan tagállam, amely hamarabb kilábol ebből, és ezért különböző időzítésre van szükség a fiskális egzetet illetően. De minden tagállam szempontjából fontos az, hogy a monetáris exit a fiskális exitet kövesse, és így el lehetne kerülni a csapdákat, mint például hogy túl magas kamatlába fizetik vissza az állami ö, hiteleket. tehát a különleges intézkedések visszavonását illetően, amelyet önök terveznek, ezt el lehet-e úgy végezni, hogy ezt ne úgy értsék, mint a kamatlábak emelésének előkészítését, hiszen mindenki várja, hogy ez be fog következni, és ez lehet, hogy aláásná a fellendülést. Ebben a kontextusban úgy gondolja-e, hogy az EKB-nak tervre van szüksége arra, hogy meg, megkönnyítse a fiskális exit stratégiákat, hogy a monetáris exit a lehető leg zöggenőmentesebben menjen végbe. Tehát milyen intézményi keretet tud erre elképzelni, hogy koordinálják a fiskális exitet, mert a monetáris exit sikere nagymértékben attól függ, függeni, hogy mennyire tudják jól koordinálni a fiskális exit stratégiákat. Köszönöm szépen a kérdését. Először is, ahogy ön is mondta, nincs egyetlen egy koncepció sem arra vonatkozólag, hogy milyen lesz a fiskális exit. Vannak olyan országok, ahol nagyon jól kezelik ezt, amelyek valóban példaértékűek. Tehát tulajdonképpen a probléma nem is létezik számukra. De vannak olyan országok, amelyek nagyon eladóstottak. Vannak olyan országok, ahol már megkezdték a fiskális exit stratégiát, máshol pedig majd csak 2011-ben kezdik meg. Tehát, ahogy láthatja, bizonyos módon ez már elkezdődött. A bizottság javaslatára döntöttek arról, hogy megfelelő politikákra van szükség a különböző kormányok részéről. Ez a fiskális exit koncepciója. Ami pedig a másik koncepciót illeti, ahogy mondtam, az exit, ez a visszalépés már megkezdődött, de ezt nem szabad összekeverni a fiskális politikákkal. Van a bankok számára egy újra tőkésítési opció, biztosítási opció, stb. Ezeket azért hozták létre, hogy ezekkel a nem standard intézkedésekkel meg lehessen oldani a problémákat, Ezeket azonban már kezdik visszavonni, mert azt lehet látni, hogy a piaci helyzet javult. Ami a mi döntéseinket illeti, ahogy elmondtam, vannak a nem hagyományos és a hagyományos intézkedéseink. Az elmúlt csütörtökön, és ezt már elmondtam, az megfelelő módon tárgyaltunk a kamatlábról, és megkezdtük azt, hogy számos nem hagyományos módszert visszavonjunk, de nem nyúltunk a kamatlábhoz. Úgy gondoljuk, hogy a kamatlábok jelenleg megfelelőek, és nem az a célunk, hogy bármilyen üzenetet küldjünk most önöknek a kamatlábbal kapcsolatban. Persze mindenki tudja azt, hogy ha szükség lesz arra, hogy módosítsuk a monetáris politikánkat, akkor azt meg fogjuk tenni, mert szeretnénk fenntartani közép és hosszú távon az ástabilitást, illetve ennek hitelességét. Köszönöm szépen, Győri asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, nagyon örülök, hogy már a bevezetőjében is szót ejtett Közép- és Kelet-Európáról, azzal, hogy úgy tűnik a helyzet az stabilizálódik de hát mindannyian tudjuk hogy a reálgazdaságban még igen komoly problémák vannak néhány országban talán emlékszik három hónappal ezelőtt én kérdeztem önt annak idején hogy egy swap műveletet a nem, eurozóna, nem eurozónán belül különbözően hajtott végre az európai központi bank és ön akkor azt válaszolta amire most is utalt hogy nagyon nagy figyelemmel ksérik hogy a bankok mit tesznek a régióban és kérték őket hogy, hogy biztostsanak likviditást a piacon ha megnézzük milyen a helyzet most különösen ami magyarországot illeti bizony a piaci szereplők arra panaszkodnak hogy még mindig nincs elég hitel. kérdezném hogy figyelemmel ksérik e a mostani helyzetet hogy önök mennyire elégedettek a likviditással illetve a bankok pedig arra panaszkodnak hogy az európai unióban elhatározott tőkekövetelmény emelés az őket hátrányosan fogja érinteni azzal érvelnek hogy ugye amg nyugat európai társaikat kellően feltőkéstették hatalmas bankmentő csomagok révén addig ugye ez kelet európában és közép európában szinte nem történt meg minimális bankmentés volt csak és hogyha őrájuk nézve magasabb tőkekövetelmény lesz akkor ezt könnyebben fogják teljesteni a nyugat európai versenytársak a közép európaiaknak akkor ugye emelik a követelményeket nem jutottak olyan állami segtséghez nehezebben fogják tudni ezt kigazdálkodni még kevesebb hitel lesz a piacon. érdekelne hogy osztja e ezt az aggodalmat illetve mit mondjak az otthoni bankosoknak mivel nyugtathatom meg őket? köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, asszonyom, emlékszem az elmúlt uh, alkalommal feltett kérdésére. Hogy uh, mondjak annyit, hogy a Magyar Központi Bankkal való kapcsolatunk, ez egy nagyon szoros kapcsolat. Nagyon mély, bizalmon alapuló kapcsolat. És mint tudja, pénzügyi kapcsolatban is vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy kitűnően működünk együtt. A két központi bank kitűnően működik együtt. Azt mondanám tehát, hogy a Magyar Központi Bankkal való ügyleteink, és azok az üzenetek, amelyeket az Eurózónak kereskedelmi bankjainak adunk át, amikor a saját leányaikkal való viszonyukról van szó Közép-Kelet-Európában. Ez a két útvonal, amelynek segítségével segíteni próbálunk, illetve amelyen segíteni akarunk, de természetesen nagyon fontos a középtávú, az ország középtávú stratégiája maga is, és ez tényleg alapvető. És egyébként ez nagyon sokat is segített a helyzeten. Köszönöm szépen a végső kérdést. Vicky Ford fogja feltenni. Sajnálom, hogy már nincs idő a Catch the Eye-ra. Köszönöm szépen eh, Trisé úrnak, hogy egyetemen elmondta, hogy az EKB mit is csinál annak érdekében, hogy ki lehessen lábalni a pénzügyi válságból, és elmondta azt is, hogy mit is tesznek a szisztematikus kockázati testülettel. És kicsit itt összezavarodtam. A szeptemberi ülésünkön beszéltünk arról, hogy érdekellentét lehet amiatt, hogy mindkét intézménynek ön a feje, és elmondta, hogy annak érdekében, hogy a két munkát külön kezelje, nem csak, hogy külön munkatársai lesznek, hanem jelenteni fog a parlamentnek két külön alkalommal a két szerepének megfelelően. Most pedig azt látom, hogy a felelősségek nagyon is összegabajodnak, és úgy gondolom, hogy már most megszegte a saját szabályát. Egyetérte velem abban, hogy az elszámoltathatóság nem csak e szerepében, hanem az új felügyeleti hatóság szerepében is teljesen nem átlátható. A következő kérdés a hatóságok felelősségére vonatkozik, és örülök, hogy megemlítették Spanyolországot. A delegációnk ebből a szakbizottságból Spanyolországba látogatott a múlt héten, ami mindig nagy a gazdasági és szociális válság, de sikerült elkerülniük a legsúlyosabb pénzügyi válságot azért, mert nagyon óvatos szabályozást alkalmaztak az elmúlt években, és a spanyol nemzeti bank emberei elmentek az egyik spanyol bankba, és ott ellenőrizték a dolgokat. És hogyha ezt összehajtom a londoni ö, dolgokkal, akkor ö, azt kellene megkérdeznem, hogy mekkora felelősséget adunk az új intézményeknek. És a spanyol Nemzeti Bank, a kisebb-nagyobb bankok mindannyian vállalták a felügyeletet, és kimondták, hogy az önálló alapoknak a nemzeti felügyelet alá kell tartozni. Egyetérten ön ezzel. Köszönöm szépen a kérdését. Először is hadd mondjam el, hogy Jelenleg ön előtt az EKB elnökeként ülök, a szisztematikus kockázati testületnek még nincsen elnöke, mert még nem hozták ezt létre, és csak megerősíteni tudom azt, amit elmondtam, hogyha a kollégáim annyira kedvesek lesznek és kineveznek engem az ECRB elnökének, akkor természetesen ö, majd be fog számolni az ISRB munkájáról, az EKB részt vesz az ESRB eh, létrehozásában, eh, adminisztratív és elemzési támogatást eh, adunk, és majd a parlamenttől függ az, hogy megnézzék azt, hogy ez megfelelő-e, de megerősítem azt, amit mondtam, hogy két különböző felelősségről van szó, teljes mértékben, ez egyértelmű. Ami pedig a tehát illeti, tehát nem a makrofelügyeletet, teljes mértékben elfogadom azt, amit ön mondott, hogy jó az a koncepció, hogy a központi bank teljes mértékben részt vesz a banki felügyeletben, ahogy tudja ön is, ezt nem így ö, látják mindenhol Európában, de szerintünk ez egy jó koncepció, és már régóta ezt hangoztatjuk, másodszorban pedig Természetesen, hogyha határokon átnyúló intézményekkel van dolgunk, akkor problémával szembesülünk, ugyanis nincs megfelelő koncepció a felületre vonatkozólag, a teljes csoportra vonatkozólag. És ezért az új hatóság hasznossága mind a banki szektorban, mind pedig a biztosítási szektorban nagyon fontos lesz, és én teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy ez az intézmény képes lesz arra, hogy pán-európai nézetet hozzon létre a mikrofinanszírozással kapcsolatban és illetve a határokon átnyúló intézmények esetében és és nem csak egy nemzeti intézmény esetében. Egyetértek önnel abban, hogy szükség van arra, hogy a koncepciót általánosítsuk. Teljes mértékben egyetértek önnel, hogy a spanyol felügyelet egy olyan koncepciót vezetett be, amely ilyet Európa szintén nem vették át, de ez abszolút hasznosnak bizonyult az adott körülmények között. Tehát, hogyha tényleg egységes piacot szeretnénk Európában, akkor ugyanannak a szabálynak kell érvényesülnie a banki felügyeletet illetően egész Európában. Szerintem ebbe az irányba kell elindulnunk. Bizonyos esetekben központi hatóságra van szükség ahhoz, hogy megfelelően dönteni tudjunk. Akkor, hogyha döntenek esetleg a egyes makrofegyeletek között. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a jövőben már kétfajta találkozónk lesz, tehát kétfajta kérdést kell feltenniük a képviselőknek is. Most nagyon sokat kérdeztünk öntől a szisztematikus kockázatásokat, illetően pedig ez a monetáris párbeszéd volt. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és mindenképpen találkozunk még önnel az elkövetkező három hónapban, illetve három hónap múlva. Nem tudom a pontos időpontot most, de ez így lesz. Köszönöm szépen. Okay, can you take your seats again now that... Kérem foglaljanak helyet ismételten, itt van körünkben a miniszter úr. Kérem, foglaljanak helyet. Kérem, foglaljanak helyet, és akkor meghallgathatjuk a miniszter urat. Itt van a leköszönő elnökség illetékes minisztere, és Borg úr beszámol arról, hogy mit is értek el. és hogy mit adnak át a következő elnökség számára, és e- ezt követően Catch the Eye rendszerű kérdéseket tehetnek fel. Köszönöm szépen, elnök asszony, egyértelműen megtiszteltetés számomra az, hogy itt lettek és beszámolhatok önöknek a svéd elnökség eredményeiről az ECOFIN tanácsban az elmúlt hat hónapban. Ez az hat hónap nagyon nagy kihívás volt Európa számára. A lehető legsúlyosabb gazdasági válságot láthattuk a nagy gazdasági válság óta. A GDP-t illetően azt láthattuk, hogy 4%-kal esett, és ez folytatódni is fog, és a válság során további 4%-kal fog ez esni. A munkanélküliség is nőtt, már így is nagyon magas a legtöbb európai országban, és valószínűleg 2010 és sőt későbbiekben is növekedni fog. Amit az elmúlt időszakban fogalmatosítottak, azok az intézkedések, azok hatottak. Gondolom, hogy Európában képesek voltunk arra, hogy megerősítsük az együttműködést sikerült helyreállítanunk a stabilitást és a bizalmat a pénzügyi piacokon, illetve a gazdaságban általánosságban. A befektetési garancia alapok, illetve a pénzügyi piacok stabilizációja nagyon messze menő volt, és amikor a gazdasági politikákat láthatjuk, a gazdasági felöntési programot, akkor azt láthattuk, hogy ez enyhítette a válság hatását, és hozzásegített bennünket a helyzet stabilizációjához. Hogyha a svéd elnökségről van szó, akkor azt láthatjuk, hogy főként négy területre koncentráltunk. Az egyik az infrastruktúrája volt a pénzügyi piacoknak, döntések szöge, születtek a felügyeleti struktúrákról, foglalkoztunk ezen kívül a tőkekövetelményekről szóló irányelvről is, illetve a krízismenedzsmenttel. Ezen kívül megkezdtük az exit stratégiák kialakítását is. A svéd elnökség foglalkozott a pénzügyi intézkedésekkel, és ezen kívül a legutóbbi tanácsülésen nagyottunk a deficit kérdésekről is, és ezen kívül a Kopenhágai konferencia ma kezdődött meg, és a klímaváltozás finanszírozása is nagyon fontos része volt a programunknak. A negyedik terület, ahol munkálkodtunk, az az EU álláspont kialakítása volt a G20-ban. Egy kicsit szeretnék majd beszélni ezekről a kérdésekről és más kérdésekről is, amelyeket szerintem fontos felvetni. Az egyik legfontosabb oka annak, hogy a világ miatt került ilyen válságba a pénzügyi piacokon, az az, hogy nem volt megfelelő a szabályozási struktúra. Egyértelmű, hogy a, ezek a struktúrák nagyon gyengék voltak ahhoz, hogy a pénzügyi válságot megakadályozzák. Ezért a makro és mikroprudenciális felügyelet prioritás volt számunkra az elnökség során, és az elmúlt héten az ECOFIN-ban sikerült már megállapodásra jutnunk, és így megkezdtük a, megkezdethetjük a tegyelásokat a parlamenttel a makrofelügyeletet illetően, és már döntés született a mikrofelügyeletről és az az együttműködés, amelyet láthattunk a tanácsban, a tagállamok részéről, az valóban nagymértékű volt. Nagyon sok tagállam kész volt arra, hogy még tovább menjen azért, hogy megalapodás szülessen. Amikor a fő jellegzetességekről van szó, az új szisztematikus kockázati testület nagyon fontos európai testület lesz. Ezzel jobban nyomon lehet követni majd a pénzpiaci kockázatokat, és hogyha a pénzpiacok instabilitásáról beszélünk e-, Európában, akkor ez sokkal inkább e, e, óvatosabb lesz, és inkább a hosszú távú stabilitásra fog törekedni. A mikroprudenciális döntéseknél is nagyon fontos döntések születtek. Az egyik, amit dolog, amit dicsérni kell a Larosier csoportnál, az az, hogy egy lehetséges megoldást választottak, egyértelmű elveken alapuló tökéletes rendszer nem, tudtunk találni, de megpróbáltunk olyan dolgokra alapozni, amelyek fontosak a felügyelet szempontjából. A Lerozier Bizottság, illetve az Európai Bizottság nagy munkát végeztek a tagállamok részvételével, és alapot tudtunk létrehozni egy jobb, egy jobb szabályozói struktúra kialakítására. Ami pedig a válságkezelés hatékonyságát illeti, volt egy magas szintű csoport, amely megpróbálta javítani a szabályozói eszközöket, hogy korai beavatkozásra sor kerülhessen, és a tapasztalat, amelyet levonhatunk a múlt év őszéből, az az, hogy pont erre volt szükség, az előrelépés, amelyet sikerült elérni a válságkezelésben, illetve abban, hogy sikerüljön segíteni a pénzügyi intézményeknek, az valóban kiemelkedő volt. Létrehoztunk egy döntést azzal kapcsolatban, hogy a különleges intézkedéseket hogyan lehet majd kivezetni a pénzügyi piacról. Nagyon fontos, hogy ezeket az intézkedéseket megtartsuk még egy ideig, hiszen stabilizálni kell a pénzügyi piacokat még egy darabig, és az is egyértelmű, hogy meg kell kezdenünk azt, hogy ezeket az intézkedéseket visszavonjuk valamikor, ehhez koordinált stratégiára van szükség, mert lehet, hogy úgynevezett spillover hatások valósulhatnak meg, tehát kihathatnak ezek más politikákra, például a, a versenyre a tagállamok között. Egyik nagyon fontos része az új pénzügyi struktúrának az, az úgynevezett CRD3, a tőke követelmény irányelv. Ez a bankok tőke követelményeivel foglalkozik, növelniük kell a tőkét annak érdekében, hogy felkészüljenek a rosszabb időkre, ez nagyon fontos, de ezen kívül jobb tőkére is szükség van a banki szektorban közép és hosszú távon. Hogyha a bónuszokról van szó, ez óriási vita volt, ez nagy részét emésztette fel a G20 előkészítő munkáinak, és itt különböző elveket próbáltunk megvalósítani a követelméről szőlő irányelvvel, megtiltjuk a garantált bónuszokat, ezek vissza lehet tartani a kifizetéseket, és ezen kívül szükség van arra is, hogy ha kapcsolat legyen a, profa, a megterülés, illetve a profit orientáltság, illetve a hosszú távú szektőzések között. A banki szektornak nem lesz könnyű visszatérni a megszokott ütembe, meg kell nézni azt, hogy a politikai vezetők, illetve Európában, illetve globális szinten mit vontak le ebből a krízisből. Amikor az irányelvekről van szó a felügyeleti szervekkel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy a spanyol elnökség, illetve az Európai Parlament majd együttműködnek abban, hogy egy jó kompromisszumot sikerüljön elérni, amely az eddigi előrelépésekre épít. Hadd mondjak néhány szót az állami finanszírozásról, a közfinanszírozásról. Egyértelmű volt számunkra, hogy az európai deficit szint nagyon magas volt, az adó, eladósodottság szintje is magas volt. A krízis kapcsán egyértelművé vált az, hogy a helyzet most már fenntarthatatlan. Az intézkedések, amelyet meghoztak, azok arról szóltak, hogy az GDP 5%-ára volt szükség, hogy stabilizáljuk a helyzetet, de el kellett kezdeni a fiskális exit stratégia kommunikálását is, mert hogyha nem hozzuk ezt meg, akkor nem lesznek hatékonyak az intézkedések, és ezért Göteborgban, októberben egyértelmű elveket fogalmaztunk meg az exit stratégiával kapcsolatban, időszerű visszavonása a különleges intézkedéseknek, ezen kívül további strukturális, fiskális konszolidációra van szükség 0,5% felett a GDP-t illetően, és átfogó struktúrális reformokra van szükség, amelyek célja az, hogy struktúrális foglalkoztatást, foglalkoztatást erősítse, növelje a növekedést, és hozzájáruljon a hosszú távú befektetésekhez. Ezek célja az volt, hogy erősítsük a nemzeti költségvetési kereteket is. Fontos erőlépés történt abban is, hogy erősítsük a stabilitási és növekedési paktumot. Novemberben arról döntöttünk, hogy számos ország ellen beindítjuk a deficit eljárást. Sajnálatos módon 20 olyan ország van, ahol túlságosan magas a deficit, és emiatt eljárás van. Számomra egyértelmű, hogy az Európai Bizottság dokumentuma is erre mutatnak rá, hogy ez óriási kihívás Európa számára, tehát mindenképpen ezt helyre kell hoznunk, és ehhez nagyon nagy munkára van szükség a fiskális politika területén a legtöbb tagállamban. De úgy vélem, hogy ez a legfontosabb kihívás tehát az, hogy tovább erősítsük a stabilitási és növekedési paktumon. Ami pedig a G20-ak kérdését illeti, a G20 jelenti a nemzetközi gazdasági együttműködés legprominensebb fórumát az EU számára. Ez mindenképpen támogatandó, hiszen a globális együttműködés új léptékét értem el, a krízis tükrében erre szükség volt, de ugyanakkor mind a világbank és az IMF fontos szerepet játszik az EU számára. A G20-on belül értelmszerűen sok európai ország nem vesz részt a G20 üléseim. Ezért a célunk az volt, hogy az EU álláspontjának koordinációját megerősítsük, és így minden állam úgy érezze, hogy Európa erősen tud fellépni, hiszen a nemzetközi szintéren csak akkor leszünk elég erősek, hogyha koordinált nemzetközi fellépéssel rendelkezünk. Másrészt legitimációra is szükség van, hiszen ezek a lépések így az egész EU támogatását élvezték. Kitűnő volt az együttműködés köztünk, a bizottság és a G20 tá- tagállamok között, a Londonban, St. Andrewsban és Pittsburghben. Egy kérdés amely a fiskális és monetáris stimulus intézkedések eh, kulcsát adta, a következő volt. Mégpedig egyetértés volt abban, hogy a gazdaságpolitikának expanzióra van szüksége, másrészt pedig megfelelő kihátrálási, kivezetési vagy exit stratégiákra is szükség van. Ebben is egyetértés volt jelenlőttös előrelépést értünk el a G20-okon belül az új nemzetközi normák bevezetése területén, a menedzser fizetések, menedzser fizetések, a számvitel, a bankok tőkésítése és a puffer tőke képzés tekintetében. A G20 ezen felül pedig a kiegyensúlyozott növekedés keretét is megteremtettem, és ez egy új együttműködési lehetőséget teremtett számunkra. Mint tudják, sok munkát végeztünk az IMF és a Világbank igazgatási kérdései, vagy governance kérdései kapcsán, hiszen az EU szervezetek rekapitalizációjában nagyon fontos szerepet játszott, 125 milliárd eurót fizetett az EU, ez az IMF-nek nyújtott összegek 35%-a. Amikor pedig a krízismenedzsmentről van szó, akkor direkt EU részvételt is látni kell. Ez volt elnökségünk egyik fontos eleme. Magyarországgal, Lettországgal és Románia kérte ilyen közvetlen Balance of Payments assistance vagy fizetési mérleg támogatást. A legutóbb a lett program került a figyelem homlok terébe, azért mert hat állam bilaterálisan támogatja Lettországot. Előrelépést értünk el a lett gazdasági politika területén, de azt is fel kell ismernünk, hogy nagyon súlyos a gazdasági válság, ezért az igények is nagyon magasak voltak. Példátlan előrelépést értek el, de példátlan előrelépésre is volt szükség. A Riga által végrehajtott program, és valószínűleg további előrelépést látunk a programban, Nos, tehát mind az IMF, mind a bizottság részéről jelentős előrelépést tudhatnak be a rigai helyzetről. Mint mondottam, az éghajlat kérdés is az egyik prioritásunkhoz tartozik. A kopenhágai találkozó ma vette kezdetét, és nem egy tanácsülés foglalkozott az éghajlat kérdéssel, hiszen szükség van arra, hogy Európa hozzájáruljon az éghajlat javításához, és ennek persze pénzügyi vetülete is vannak. Egy erős, határozott európai álláspontot dolgoztunk ki a G20-ok ülése előtt, de az is világos, hogy a G20 szintjén az ambíció szintje az egyes tagállamok között különbözik. Ilyen módon tehát azt mondhatom, hogy Londonban alig értünk el előrelépést, ez kiábrándító volt, aztán Pittsburghben egy kicsit nagyobb előrelépést értünk el, és St. Andrewsban picit még többet értünk el, bár a kitűzött célokat nem tudtuk elérni. És a nagy kérdés az, hogy Kopenhágában vajon igazi nagy áttörés elérni vagy sem. Figyelembe véve azokat a becsléseket, amelyeket a bizottság nyújtott be, és figyelembe véve a tanács által adott nagy támogatást világosra vált, hogy Európa hajlandó jelentősen kivenni részét az éghajlatváltozási célok csökkentésében, úgy döntöttünk, hogy tisztességes részünket vesszük ki a kb. 100 milliárd euróra tehető intézkedésekből, ezek a mitigációs intézkedések, vagy a csökkentő intézkedések költségei. Úgy gondolom, hogy megfelelő előfeltételekkel rendelkezünk jó tárgyaláshoz Kopenhágában, ám mielőtt biztosak lehetünk abban, hogy elérjük a céljainkat, látni kell, hogy a többi tárgyaló fél is képes legyen és hajlandó legyen álláspontjáról egy picit a kompromisszironyába elmozdulni. Nehéz a gazdasági válság, éppen ezért úgy gondolom, hogy célra vezető volna valamilyen pozitív kitekintést adni. Egyrészt jobb és több munkaerőpiaci stratégiára van szükség. Ismerve az európai kockázatokat, azt mondhatjuk, hogy a Lisszaboni stratégia a spanyol elnökség számára jelent majd komoly kihívást, hiszen Európában a krízisek idején a munkanélküliség növekedni szokott. Úgy gondoljuk, hogy a munkanélküliség kezelése egy kulcs kihívás Európa számára. A rövidtávú bővítési politikai célokat is magas prioritással kell kezelni ám a magas munkanélküliség és az előregedő társadalom egy új reformstratégiát tesz szükségesé, mely a munkahelyteremtéset és tést, a növekedést írja zászlájára. Világos, hogy a decemberi tanács ezzel fog foglalkozni, de a spanyol elnökség is gondolom folytatja ezt a kérdést. A novemberi ö, tanácsülésen a adók tekintetében a dohány jövedéki adójának abdé frissítéséről került, sikerült döntés, hosszú ideje vitatta már ezt a tanács. Három évvel ezelőtt, amikor miniszterélel váltam, már napirenden szerepelt ez a kérdés, mi több már azelőtt is napirenden volt éppen, ezért tehát nagyon örülök annak, hogy megállapodásra jutott a tanács ezen adók tekintetében a széndiokszid kibocsátás áfája tekintetében is megállapodásra jutottunk, és a reverse charge mechanizmust fogjuk alkalmazni azon országok számára, akik meg akarják akadályozni a áfa csalást ezzel a reverse charge mechanizmussal. Ambiciózusabb célkitűzéseink is voltak a reverse charge tekintetében, de ezt nem sikerült elérni Ilyen módon tehát a tanács mind a mobil um, telefonok, mind az elektronikus berendezések kérdésére vissza kell, hogy térjen. A postai szolgáltatások uh, áfájáról is vita volt a tanácson, hiszen az, az egyik vélemény az volt, hogy a postai szolgáltatások uh, szolgáltatá áfájában olyan adófellépést kell elképzelni, amely megfelel a tisztességes versenypiacsal szemben támasztott elvárásoknak. Ezért a tanács felkérte a spanyol és a belga elnökséget, hogy vizsgálja meg mindazokat az opciókat, amelyek ezen irányelvek továbbvételését teszik lehetővé. A Savings Directive, vagy a megtekerítési irányelv tekintetében is jelentős előrelépő vitát folytattunk mind az információadás, mind pedig eh, a recovery eh, irányelv tekintetében. Az administratív együttműködés és a Recovery Directive-ről zajló együttműködés nem ért el eh, kielégítő eredményeket, tehát itt komoly kihívásokkal szemben áll a belga elnökség. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Van in, mind, itt mind elgondolkozni, és biztos, hogy kérdéseket is fel lehet tenni. Catch the Eye, hatan jelentkeztek. Az első Kay Swinburne. Thank you and thank Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr az összegzését, a hat hónap összegzését. Azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban volt némi kötélhúzás és önöknek volt az egyik legmonumentálisabb feladat, ami a pénzügyi piacok szabályozását illeti. Gratulálunk a kompromisszumokhoz, amelyeket sikerült a tanácson keresztül vinniük. Meg szeretném önt kérdezni arról, a kevésbé glamorúzus előrelépésekről, amelyek a felügyelő kollégiumára vonatkozik a pénzügyi piacokat illetően, illetve a nemzeti szabályozókra vonatkozó standardok növelését illetően a pénzügyi szolgáltatások szektorában. Meg szeretném kérdezni, hogy milyen erőre lépésre sikerült szerteni az elmúlt néhány hónapban, illetve most várjuk a legnagyobb szabályozó szer felállítását. Köszönöm. A uh, miniszter prefer several questions. miniszter úr több kérdést szeretne egyszerre megválaszolni. Ole Schmidt a következő. Köszönöm szépen, eh, miniszter úr. Azt gondolom, hogy önök nagyon jó munkát végeztek, és itt a szakbizottságban minden bizonyal nagyon sokak osztoznak ebben a véleményben. Különböző bónuszrendszerek vannak az egyes országokban, és ez egy egyenlő feltételeket teremtő rendszernek nem előfeltétele, fontos egyenlő feltételeket teremteni a bankoknál, ez nagyon népszerű volt. Itt nincsen Európa szerte egységesen használt bónuszrendszer. Én nagy támogatója vagyok a rendszernek, és Svédországban nagyon sok mindent sikerült elérni, az ECOFIN-ban is, de azt lehet hallani, hogy Svédország hatása csökkent. Önöknek még mindig ugyanolyan befolyásuk van a politikára? Általában ön hogyan értékeli Svédország helyzetét? Diskussionen som var senast i, i förra veckan. Sen en, en halv fråga. Eh, Elmúlt héten eh, viták, és lenne még egy fél kérdésem. Mit gondol ön? Ön azt gondolja, hogy Svédország csatlakozni fog az eurózónához hamarosan? Vagy ön ezt nem gondolja? Köszönöm szépen, Benelang úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ön nagyon átfogó mérleget vont itt. Egy középméretű ország számára egy válságos időszakban minden bizony nagyon pozitív mérleget jelent. Ettől függetlenül maradnak nyitott kérdések. Az első mondatára térnék vissza, ön azt mondta, hogy a válságon túl vagyunk. Nekem en, ehhez kapcsolódnak jelentős kételjeim. Az, hogy a válságon tényleg sikerült a urán, én ebben kételkedem. Ami pedig a pénzügyi piaci felügyeletet illeti, illetve hogy az ECOFIN uh, döntött, ezen még javítani kell az európai grémiumoknak kétséges esetekben nemzeti hatóságokon túlmutatóan kell döntéseket hozniuk, és egyenlő feltéteket kell teremteniük mindenki számára. A másik pont, ahol vannak kérdései, az az exit stratégia. Ha Görögországot nézzük meg, vagy Franciaországot, illetve Németországot, nekem két kétségeim vannak afelől, hogy van-e exit stratégia az óriási államadósodásból, és hálás lennénk, hogyha ön felvázolná azt, hogy az exit stratégia mennyire sikeres. A harmadik terület pedig az a kérdés, hogy ebben a fél évben mennyire sikerült a pénzügyi piaci szektorban megállapodásra jutni az USA-val kollégám eh, Ole eh, Schmidt megemlítette a bónuszrendszert, és eh, aggódom amiatt, hogy az USA-ban jelentős politikai viták folynak, azért, mert 2009-ben Goldman Sachs 20 millió dollár bónusz szerette juttatni, a legmagasabb érték egy adott bank történelmében az eddigi lehető legmagasabb összeg ez. Hogyan egyeztethető azt össze, hogy a banki szektor volt az, ahol a legnagyobb hibákat követték el, és ez váltotta ki a válságot. És Ole Schmidt kollégám erre már kitért, és nagyon üdvözölnénk azt, hogyha Svédország végre csatlakozna az euróhoz. Ön mit gondol, önök képesek erre? Illetve mikor döntenek erről, hiszen Nagy-Britanniával ellentétben és Dániával eh, ellentétben önök nem rendelkeznek opt záradékkal. Köszönöm. Uh, thank you for very good... Köszönöm szépen a nagyon jó felvetéseket és megjegyzéseket. Nos, a felügyeleti szervek kollégiumáról beszélünk, akkor be kell vallanom, hogy a mikro és makro felügyeleti struktúráknak tulajdonítottuk a legnagyobb jelentőséget a svéd elnökség alatt, és azt gondolom, hogy ezek voltak a kulcsfontosságú tényezők. Lehet, hogy lehettünk volna ambíciózusabbak, de voltak előrelépések. Rendelkezünk a struktúra alapjaival, mind mikro és makro szinten. A B felvetése képesek voltunk ezt egy nagyon ambíciózus időkeretben megvár, meg, valósítani. Amikor elkezdődött az elnökség, akkor az volt a kérdés, amit hozzánk e, érint, e, intéztek, hogy szeptemberben a legislatív struktúrát képesek vagyunk-e felmutatni. A válasz az volt, hogy igen, viszont e, az Európai Tanács döntéseit a nyár elején figyelembe kellett, hogy vegyük. A legtöbben azt mondták, hogy erre nem leszünk képesek, Először a makró, utána a mikro részt akartuk venni, a soros elnökség alatt, és minden média és a tanácsadók azt mondták, hogy mindez túl ambiciózus, nem fogjuk tudni elérni, nem fogunk tudni konszenzusra jutni ebben a két ügyben, novemberben, illetve októberben és decemberben. Európát egybe szerettük volna tartani, és mindannyiannak, mindannyiunknak felelőssége van, koherensebb Európa felépítésében. Minden tagországnak kell éreznie kell, hogy egy közös rendszer van életben. Az én országom érdekeit is jobban figyelembe lehetett volna venni, hiszen kompromisszum az, ami született, és a tárgyalási eredmény olyat ilyen formával a kialakítás, amely mindenki egyet tud élni, nagyon ambiciózus cél volt. Így működik a mi politikánk, és figyelembe kell vennünk mindig azt, hogy az embereknek különböző érdekeik vannak. És azt gondolom, hogy nagyon jó előrelépés született a tanács, a parlament és a spanyol elnökség között a kompromisszum további telében. De ez kompromisszum, nem tökéletes megoldás, És azt gondolom, hogy olyasmit kell kialakítanunk, ami Európa egész számára, nem csak bizonyos tagországok számára. Több európai együttműködésre van szükség, erősebb európai intézményekre, és több közös megoldásra. Hiszek abban, hogy világos, hogy merre vezet az előttünk álló út. De ne feledkezzünk meg arról, hogy mindannyian uh, bizonyos struktúrákat képviselünk, békés social engineeringet, és nagyon fontos, hogy ezt úgy tegyük meg, amely Európát ebben egyben tartja. Schmidt úr bizonyos kérdéseket tett fel a bónusz szabályozással kapcsolatban, amelyet Langen úr is megemlített. Igen, jelentős különbségek vannak a különböző országok között. Svédország, Egyesült Királyság és Franciaország már elkezdték megvalósítani a Pittsburghi döntéseket, illetve az Európai Tanács döntései. De nagyon sok olyan ország van, akik még csak el sem kezdték ezt a folyamatot, és mindez nagyon problematikus. Minden európai vezető nyilatkozatot tett, hogy támogatja a koordinációs folyamatot, értékelésre van szükség, a pénzügyi stabilitási bold bekapcsolódására, és ezt a tanácshoz kell majd visszajuttatni. Számomra egészen világos az, hogyha a banki ágazatot szokányos ügymenetként kezelnénk, és Langen úr kérdése erre vonatkozott, hogyha a banki szektor munkáját így tennénk, a, tekintenénk, akkor ez további szabályozást tenne szükségesé Európában, de a G20-ak országaiban is, és az elképzelhetetlen lenne és így tavasszal elképzelhető az, hogy elfogadhatatlan bónusz gyakorlatok jelennek majd meg. Igen, és ez azt jelenti, hogy a jövőben szigorítanunk kell a szabályozást ezekre a kérdésekre vonatkozóan. Hogyha Schmidt úr kérdésére térek vissza az ecofin és az eurócsoport koordinációra, akkor nekem be kell vallanom azt, hogy én az eurózóna országaival és az eurócsoporttal ebben a folyamatban nagyon jó e- együttműködést valósítottunk meg, és a vita, amelyet a savítás és növekedési paktumra folytattunk, ez az ECOFIN-ban volt, és az Eurózóna országai között is. A vita legnagyobb része az ECOFIN csoportban valósult meg, úgy érzem, hogy az Eurogroup, eh, Eurócsoport nagyon fontos intézmény, és fontos a stabilitási és növekedési paktum. És az ECOFIN eh, tanácsnak sokkal fontosabb szerepe lett most, mint korábban. Azt gondolom, hogy Svédország jól tenné, ha csatlakozna az eurozónához, ez fejlődést jelentene az ország számára mi hamarabb, de a kérdés az, hogy tudunk-e az a kérdés, hogy népszavazáson meg tudjuk-e nyerni az embereket ehhez az ügyhöz. Fontos, hogy világos nyilatkozatot tegyenek az eurózónát támogató pártok, és a népszavazáson, amelyre már sor került, az is világossá vált, hogy csak egy idő után veszük újra elő ezt a témát, Svédország és Európa számára jó lenne, hogyha Svédország csatlakozna az eurózónához, azt gondolom a legtöbb ország számára ez pozitív úgy általában. Langán úr feltett egy kérdést arra vonatkozóan, hogy hogy tekintünk a válságra. Azt gondolom, hogy a banki szféra működőképes újból, a hitel téma továbbra is problematikus, de nem annyira, mint még hat hónapja, és ne feledkezzünk meg arról, hogy február-márciusban olyan tanulmányokat olvashatunk, amelyek a 30-as évek válságával vetették össze a jelenlegi válságot, ahol a munkanélküliség 15-20%-ra rúgott, de Európában annak a veszélye, hogy ilyen eddig súlyosbodik a válság, nincs napi renden. Hogyan kerüljünk ki egy jobb pénzügyi struktúrával a válságból? Erre a Válaszom az, hogy igen, de egy sokkal jobb, tartalmasabb struktúrára van szükségünk, ezzel még dolgoznunk kell. Azt gondolom jó volt, hogy döntéseket hoztunk időben, Egyébként a szavazók, lakosság és az emberek bizalma Európában aláásúdott volna, hiszen azt kellett hogy megéljék, hogy nem hozták meg a politika vezetők a megfelelő döntéseket, ami az exit stratégiát illetén egy olyan országot képviselek, amely arra törekszik, hogy két-három éven belül pluszt teljesít, a saját országom számára nem javaslom a 3%-os államháztartási hiányt, nem gondolom, hogy ez lenne a cél. Azt gondolom, hogy a stabilitás és növekedési paktumban a 3%-os hiány, mint küszöb túlságosan limitált, mint cél. Én arra bátorítanám az országomat, hogy kerüljön el többletbe. Azt gondolom, hogy a svéd elnökség elején sok vita ö, szólt arról, hogy sikerülhet-e fair módon kezelni az országokat, horizontális megközelítés, a Göteborgi célok, illetve az Európai Tanács döntései nagyon fontos lépések voltak. Azt gondolom, hogy ambíciózusabbaknak kell lennünk a fiskális politikában Európában. Köszönöm. A következő hozzászólók ott már Kereszt, Győri Enikő, ott már parancsolj. Elnök úr, ami a népszavazást illeti az euró bevezetéséről, ezzel kapcsolatban szeretnék egy szót Szóval nagyon örök annak, hogy mi hamarabb szeretnének az euróhoz csatlakozni. Ön azt mondta, hogy az ön országa szeretne népszavazás erről, de hát mikor, ha most nem gondolják azt az emberek, hogy a politikusok tesznek értük, és meg lehet nyerni a lakosokat az euró számára, hiszen az euró volt az egyik legjobb védőpajzs a válság ellen. Mindig eh, azt kell szem előtt tartanunk, hogy melyik oldalról tekintjük ezt a kérdést. A a kevesebb, mint a bizottságé. A bizottsági javaslat pedig kevesebbet tartalmaz, mint amit a Lerozier csoport szeretne, amit az Európai Parlament meghatározott, és amit az Európai Központi Bank szeretne. Hogyha egy kompromisszumról beszélnek, akkor csak a tagországok közötti kompromisszumról beszélhetnek, és eh, Egyenlőre nincsen kompromisszum az Európai Parlamenttel. Mi azt mondjuk, a mikrofelügyeletre, makrofelügyeletre rendben, de kompetenciákra van szükségünk az európai felügyelet az és szankcionális lehetőségekre, csak abban az esetben, amennyiben ezek megvannak, képzelhető el egy kompromisszum az Európai Parlamenttel. A harmadik pont a hedge fondok kérdése. Egy olyan javaslatot készítettünk, amely, illetve született, amely kevesebb a bizottság javaslatánál, függetlenül attól, hogy együttdöntési eljárásra van szükség, ezzel áltatjuk a közvéleményt, szerint a tanácsban a bizottság javaslatról a megoldás lehet, függetlenül attól, hogy a parlament az együttdöntési eljárásban van. Kérem, hogy az állásfoglalásaikban, amikor a svédsoros elnökség munkájáról von mérleget, akkor vegye figyelembe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök pénzügyminiszter úr én is gratulálni szeretnék kollégáimhoz hasonlóan a, mind az összefoglalóhoz mind az elmúlt fél év eredményeihez és az adóparadicsomokkal kapcsolatos fellépésről szeretném kérdezni önt. ugye a szeptember five i g twenty ak ülésen keményebb fellépést gértek az adóparadicsomok ellen addigra már mind a eighty four az oecd fekete listáján szereplő adóparadicsom vállalta a, kérdésre történő, a kérésre történő információátadást. kérdezném hogy ön elegendőnek tartja e a jelenlegi oecd standard szerinti kritériumot mely szerint hogyha egy ország egy adóparadicsom twelve országgal köt adóügyi információcseréről szóló egyezményt akkor már együttműködő tehát kooperatv országnak bizonyul. ön szerint elegendő ez? milyen lépés lehet a következő a g twenty ak keretében amit meg is valóstanak tehát túljutunk az elhatározáson és implementáljuk is ami, amit elhatározunk. a másik pedig hogy folyik e bármilyen olyan közös gondolkodás a tanácsban hogy közbeszerzéseken csak olyan cégek vehessenek részt amelyek átláthatóan működnek vagyis nincsenek adóparadicsomokban bejegyezve ez több országban úgy gondolom hogy problematikus jelenleg és folyik e erről bármilyen gondolkodás? köszönöm szépen. tack för ordet fru ordförande och eh, också hälsa finansministern välkommen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és üdvözlöm a pénzügyminiszter urat is. Örülünk, hogy körünkben van. Szeretném elmondani, hogy nagyon érdekes meghallgatásunk volt az imént Trisé úrral. Különböző intézkedésekről beszélt, amely a munkanélküliség csökkentését szolgálja. A képzés nagyon fontos, és ez fontos a krízis leküzdése szempontjából. Nagyon fontosak az új képességek az európaiak számára. Ha később visszanézünk majd, akkor azt láthatjuk, hogy mint egy 40%-kal kevesebb a képzett munkaerőnk, mint korábban, tehát nagyon fontos az, hogy a képzésbe fektessünk be annak érdekében, hogy akik elvesztették a munkahelyüket, ismételten vissza tudjanak térni a munka erőpiacra. Ezért a képzést az EU költségvetésből kellene finanszírozni, és prioritásnak kellene lennie a pénzügyminiszterek számára, hogy ezzel is enyhíteni lehessen a pénzügyi válság hatásait. Mit gondol ön a képzés közös finanszírozásáról? Lehet, hogy egy pontban megállapodhatunk, és akkor a többi ország is követi ezt. Amikor Karasz úr kéréséről van szó a svéd referendumot, illetően hadd mondjam el, hogy mit kell itt hangsúlyozni. Svédország nem marad ki e- ebből, nem lesz kevésbé felelősebb a politikája, megvan az inflációs célkötözésünk is, ez fontos a monetáris politika szempontjából. Alacsonyabb az infláció, mint máshol Európában. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a, nem csak a célkötőzései magasak, hanem eredményeket is elértünk. Svédország, Észtország, Bulgária voltak azok az országok, amelyek a legerősebbek voltak a deficit eh, szempontjából az elmúlt években. Tehát eh, nem azt mondom, hogy van valami előnye annak, hogy kimaradunk az euróból, hiszen nagyon eh, keménynek kell lenni, hogy fent tudjuk tartani a versenyképességet. Úgy gondolom, hogy Svédország ebből a válságból nem annyira megtépázottan jön ki. Nálunk is nagy volt a hatása a válságnak, de úgy gondolom, hogy bennünket támogattak a svédek, és itt valóban többségre van szükség ahhoz, hogy a javaslatot el tudjuk fogadtatni. Úgy gondolom, hogy egyetetünk abban, hogy döntésre van szükség az Európai Parlamenttel. Ez is így dolgoztunk a tanács az ECOFIN programot illetően, de egy kicsit problematikus volt az, hogy nem volt meg minden alkotmányos részlet, de nyilvánvaló, hogy nagymetében támogatjuk a spanyol elnökség munkáját, hogy megállapodásra tudjanak jutni az Európai Parlamenttel. Hangsúlyozzam azt, hogy a megoldást az Európai Parlamentnek is keresnie kell ugyanazokat az országokat képviselik, és úgy gondolom, hogy egy nagy európai döntésnek körű konszenzuson kell alapulnia, a teljes politikai spektrumot figyelembe kell venni, és a különböző nemzeti érdekeket is. Tehát egy európai kohézióra van szükség, egy erős Európai Unióra, amely erős együtt. Egyértelmű, hogy a parlamenttel folytatott viták nagyon bonyolultak leszek, lesznek, hiszen maga az ügy is eléggé bonyolult, különböző aspektusok vannak a hedge fundokkal kapcsolatban, el lehet mondani azt, hogy a hedge fund ö, ö, nem volt nagy része ennek a válságnak, de emlékeztünk, hogy a múltban ö, mik történtek, mi történt az orosz gazdasági válsággal. Úgy gondolom, hogy szisztematikus fontosságú ügyeknek ellenőrzés alá kell kerülnie, felügyelet alá kell kerülnie, itt előrépést kell elérni, de itt is konszenzusra van szükség. Az adóparadicsomokkal kapcsolatban hadd mutassak arra rá, hogy az első londoni ülés döntéseit végrehajtották, nincsenek szürke listán már európai országok, és ez egy óriási előrelépés, hogyha már az információkról van szó az adóparadicsomokat illetően. A svéd szempontból nekem valóban érdekem kötődik ehhez. Nagyon sok adóbevételtől esünk el, akár csak számos más ország ezek miatt. Tehát itt mindenképpen előrelépésre van szükség, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy már így is sokat értünk el a legfontosabb terület a spanyol elnökség számára majd a megtakarítási irányelv lesz. Ennek a hatáját ki kell szélesíteni, el kell mozdulni az automatikus információ csere irányába, és számos európai szomszédunkkal erősebb fellépésre van szükségünk ezen ügyet illetően. Ludwigson úr kérdése az oktatással, képzéssel kapcsolatban. Én nem hiszem, hogy itt van bármilyen más különbség Trisé úr, az én vagy a svéd elnökség vélemények között. Az aktív munkaerőpiaci intézkedések összességében nagyon fontosak, és ezt szerettük volna elérni a teljes folyamat során a Göteborgi csúcs találkozón az egyik szakemberünk is előadást tartott ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes megjegyzéseket kaptunk Almunia úrtól is, hiszen Spanyolországban ő ezzel foglalkozott. Úgy gondolom, hogy az aktív munkaerőpiaci politikák nagyon fontosak. Ez lehet például oktatás, képzés is, vagy az is, hogy segítsünk az embereknek munkát találni, bér, szubszi, bértámogatások, vagy bármilyen más aktív intézkedés ide tartozhat. Úgy gondolom, hogy a képzés nagyon fontos része az aktív politikának a válság leküzdésére, és ezt figyelembe vehetjük hosszú távon is, hogyha a növekedést, a kohéziót szeretnénk növelni társadalmainkban. Elnök asszony, négy további hozzászólónk van, mindannyian hozzá tudnak szólni. Fenn Kigol, Catherine Steeler, Péter Zéman és Ford képviselő. Két különböző kérdésem lenne. Először is az adóparadicsomok kérdése, illetve a megtakarításokról szóló irányelv. Fel tudnák kicsit részletesebben vázolni azt, hogy milyen viták voltak, milyen tagállam milyen álláspontot foglalt el, és ez miért vezetett ahhoz, hogy nem tudtak megállapodni a svéd elnökség alatt. Erről szeretnék néhány részletet hallani. Második sorban néhány tagállam eladósodásával kapcsolatban azt láthatjuk, hogy nagyon aggasztó szintű eladósodás van néhány helyen, és ön nagyon helyesen azt mondta, hogy nagyobb fiskális együttműködésre van szükség Európában. Volt-e már ezzel kapcsolatban előrelépés vita, hogy milyen legyen az európai gazdaság integrációja, struktúrája, és milyen mértékű az együttműködés a tagállamok között az adózás területén, vagy abban, hogy hogyan lehetne csökkenteni a kamat lábakat az államadóságot illetően. Van-e előrelépés itt, és milyen intézkedéseket vitattak meg a tanácsban, hogy sikerüljön ebben előre mozdulni? Catherine Styler Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen a miniszter úrnak is a bevezetőjét. Három pontom lenne. Először is a pénzügyi tranzakciós adó. Volt egy meghallgatásunk itt a szakbizottságban, és szeretném tudni, hogy ön mit gondol erről, és ön hogyan definiálná ezt a fajta adót. A bankok kapcsán beszéltünk már a bónuszokról. Szeretnék felvenni egy olyan, felvetni egy olyan ügyet, amely a választókerületemben merült fel. Itt beszéltek olyan emberekről a választókerületemben, akik nagyon keményen dolgoztak, több mint 20 van át, és a gazdasági válságot nem vették figyelembe, a teljesítményt nézték, és itt és úgy gondolom, hogy azok, akik a bankokban dolgoznak, azok nagyon rosszul kerülnek ki most a dolgokból, és azt is látni kell, hogy néha ez a nőket érinti, ez akik részmunkaidőben dolgoznak a bankokban. Tehát szeretném, hogyha látnák azt, hogy milyen a helyzet jelenleg a bankban dolgozóknak. Úgy gondolom, hogy egyfajta felelősségvállalásra van szükség a cégek részéről annak érdekében, hogy egy új egyensúlyt lehessen létrehozni remélhetőleg a nagy bónuszok a múltba, múlthoz tartoznak már. Hogyha megnézzük azokat, hogy milyen kevés pénzt kapnak azok, akik esetleg elveszik a munkájukat, tehát ez nem igazán helyes. Úgy gondolom, hogy megfelelő módszerre van szükség. Köszönöm szépen a figyelmét. Igen, a kérdésem az európai felügyelethez kötődik a nemzeti hatóságok felett, illetve hogyan lehetne bizonyos vállalatokra kihatni. Hogyha megnézzük azt, hogy mi történik, itt egy négy lépcsős eljárás van, itt van az EU hatóság, a pénzügyi minisztereknek kell dönteni arról, hogyha egy határokon átnyúló intézmény bajba kerül. Második lépésként a kormánynak visszavonási joga van, ezen kívül utána dönthetnek arról, hogy az EU hatóságnak itt van belátkozási joga vagy sem, és utolsó lépésként pedig lehet összehozni a minisztertanácsát. Úgy gondolom, hogy az, amit láttunk a válságban, annak alapján azt kérdezem, hogy a hosszabb idő valóban elég ahhoz, hogy, hogy szükség esetén közbeavatkozhassanak. Astrid Lüling is szót kért még. Köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes kérdéseket. Az adó paradicsomok kérdése, a megtakarításokról szóló irányelv kérdése. Úgy gondolom, hogy itt lehetséges kompromisszumokat létrehozni. Hát svéd vagyok, hiszek ebben, de úgy vélem, hogy sikerül majd a megtakarítás irányelvvel kapcsolatban kompromisszumot elérni, illetve akkor sikerült volna ez, hogy lettek volna még plusz üléseink, mert nagyon technikai jellegű kérdések voltak előttünk, és nagyon hosszú folyamat volt a felügyeleti kérdés, és ezért nem volt lehetőség arra, hogy megfelelő eredménnyel sikerüljön egy ilyen hosszú folyamatot lezárnunk. Arra van szükségünk, hogy a megtakarítási irányelv hatáját kiszélesítsük. Arra van szükség, hogy a 2002-es félre egyezményt áttekintsük, és hogy bevezessük az automatikus információcserét. Tehát vannak olyan kérdések, amelyeket tovább kell kidolgoznunk, és nem szabad alábecsülnünk azt sem, hogy itt vannak ellentétek, de én azt vártam, hogy illetve azt várom, hogy ezt bizonyos időn belül meg tudjuk majd oldani. Teljes elkötelezettség van a tagállamok részéről arra, hogy ezt megoldják. Persze vannak fenntartások, ezt mindenki ismeri. De el kell mondjam, hogy a technikai ülések során már jelezték a tagállamok, hogy hajlandóak arra, hogy megoldásra jussanak. Amikor az eladósodásról van szó, hangsúlyoznom kell azt, hogy nem számít az, hogy milyen perspektív van a gazdasági politikában. Az eladósodás, a deficit mindig nagy probléma. Aktív gazdasági politikára van szükség, hogy szemmelesen lépni a gazdasági lelassulással, és itt mindenképpen tenni kell valamit, mielőtt még sor kerül a következő visszaesésre. Svéd perspektívából nézve, hogyha egy olyan helyzetben vagyunk, amikor magasak az, a, magas az eladósodás, akkor ezt komolyan kell venni, nem csak az adók tekintetében, hanem a kiadások tekintetében is. A kiadások, az adók különbözőképpen hatnak a foglalkoztatásra, növekedésre. Van például széndiokszid adónk, ez jó a környezetvédelem szempontjából, van az alkoholra, a dohányra kivetett adó, amelyet nem annyira használnak ki Európában, ezzel is lehetne erősíteni az állami finanszírozást, anélkül, hogy a növekedést akadályoznánk. Vannak olyan kiadások, amelyek fontosak a növekedés szempontjából, például infrastruktúra, de vannak olyan kiadások is, amelyek annak az eredménye, hogy nem tudják az embereket a munkaerőpiacon tartani. Tehát felelősség teljesen kell bánni az eladósodással. Catherine Stiller a pénzügyi tranzakciós adóról kérdezett. Körbeadtam egy javaslatot, Svédországban erről már beszéltünk, egyfajta díjat szeretnénk eh, eh, kivetni a bankokra a mérlegük alapján, tehát lenne egy tranzakciós adó, lett volna egy tranzakciós adó, de ez nem működött, mert ezek a tranzakciók nagyon képlékenyek voltak, és többnyire nem volt jogkorunk erre, és a mérleg alapján történő díjazást nehezebb el kell őrni, és hogy őszinte legyek, hogyha pénzügyi instabilitás sel állnunk szembe, hogyha egy új buborék alakul ki, akkor itt valóban a mérleg alapján sok mindent lehet látni. Mi azt javasoltuk, hogy ez a díj, ami nem egy adó, tehát egy díj, ennek az a célja, hogy megkönnyítse a stabilizációs folyamatot, és ennek negatív hatása és lehet a banki szektor részéről, és ezzel is foglalkozni kell a jövőben. Egyet, együtt érzek azokkal, akiket említett Catherine Stiller a bankszektorban. Hűségesek voltak hosszú éveken át a cégükhöz, és hibájukon kívül a válság miatt őket érintette, a válság őket érintette a legjobban, és mégis a vezetők kapták a bónuszokat tehát úgy vélem, hogy a bónusz kérdéssel foglalkoznunk kell olyan szempontból, és hogy ne adjunk nagy bónuszokat olyanoknak, akik, túl nagy kockázatot vállalnak, de kohéziós szempontból látni kell azt is, hogy sok pénzt adtak a bankoknak, hogy megmentsék őket, de kell egyfajta felelősségvállalást kialakítani a banki szektorban is. Néhány szót szeretnék mondani a nehézségekről. Szó volt itt arról, hogy kevésbé ambiciózusak voltunk a fiskális szabályozás területén a pénzügyi szektorban. Nem szabad alábecsülni azzal, hogy miről is van szó. a GDP 2-3 százalékát kellett a skandinév országokban a válság kezelésére fordítani. Indonéziában ez 60 eh, százalék volt, tehát legtöbb országban pedig a két eh, érték között volt. Történelmi szempontból azt láthattuk, hogy különböző hozzáállásmódok vannak. Például a legutóbbi eh, válság során Izland, egy kis európai ország, GDP-nek 100%-ében fizetett a bankoknak, hogy teljesítse a kötelezettségvállalását, de voltak olyan ö, helyek is, ahol az állam kivonult az, a banki szektorból, voltak olyan helyek, ahol a bankok átmentek egy másik országba, tehát különböző mintákat láthattunk. Megértem azt, hogyha ö, szabályozást szeretnénk, akkor foglalkoznunk kell a felelősségekkel, illetve a hosszú távú fiskális költségekkel. Tehát nagyon komplikált struktúrára van szükség az egyensúly megtalálásához. Ezt szeretnénk-e 10-20 év múlva? Én nagyobb európai együttműködést szeretnék látni, de abban is hiszek, hogy a döntéshozattal a megfelelő kompromisszumokon alapul, ahol a különböző érdekeket figyelembe vesszük. Tehát úgy vélem, hogyha megnézzük a tagállamokat, akkor ők hajlandóak arra, hogy sokat tegyenek a kompromisszum érdekében. A médiában azt látom, hogy a tagállamokban néha azt mondják, hogy túlságosan sokat tettünk, hogy nem eleget, de ne, mindenki ezi azt, hogy tennie kell valamit, előre kell jutni, és támogatom a további előrelépést itt, de közös döntésre van szükség, amely minden érdeket figyelembe vesz az Európai Unióban. Köszönöm szépen, Viki. Hát nekem rögvöst két kérdésem is van. Az első kérdésem az IAFMD-re vonatkozik. Hát ez egy hatalmas munka, amelyet önök és a kollégái végeztek, és valóban gratulálni szeretnék az elért eredményekhez. Mindaz azonban, ami jó szándékú jogszabálynak indult, és mind a befektetőket, mind az egyszerű embert megvédte volna. Nos, mindez azért, mert a Better Regulation standardokra fittyet hányt, és siettetve került elfogadásra, nagyon rosszul megfogalmaz, került megfogalmazásra. Úgy tűnik számomra, hogy két lehetőséggel állunk szemben. A parlament és a tanács, vagy a bizottságban ülő legokosabb emberek bevonásával megpróbálja ezt a jogszabálytervezetet átalakítani, és ez hatalmas munkát igényel, és még akkor sem biztos, hogy a számunkra megfogalmazott célokat követjük majd, hiszen a prioritásokat figyelembe kell venni, a derivatívák, a training in the labor market, a munkaerőpénzen való képzés kérdését kell figyelembe venni. Vagy a másik lehetőség, hogy az új biztos visszaveszi ezt a jogszabálytervezetet a bizottsághoz, meghallgatja az elmúlt hat hónap vitáit, figyelembe veszi a better regulation szabályokat, és utána visszatér a parlamenthez az új szöveggel. Hogy most a két opció közül két opció közül melyiket tanácsolna az új biztosnak? Ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig az új felügyelő testületeken belüli elszámoltathatóságra vonatkozik. Figyelembe véve, hogy mi történt az elmúlt években, és figyelembe véve, hogy milyen sok pénzt szórtunk ki az ablakon, illetve a bankrendszerbe. Ezért az embereknek abszolút joga van arra, hogy tisztességes elszámoltathatóságot követeljen a felügyelők számára. Az FSA, az USA felügyelő szerve, szerve a kormánynak tartozik elszámolással is. A általános választásokkor világos, hogy a közvélemény is leadja majd a Tehát az szerint, hogy az egyik párt ugye fenn akarja tartani a pénzpiaci felügyelt működését, a másik pedig át akarja szervezni a központi bank alatt, és biztos, hogy választók ebben is döntenek majd. De ne felejtsük, hogy az új hatóságok fejét, vezetőit a bizottság nevezi majd ki, tehát se a nemzeti kormánynak, se a mi parlamentünknek nem felelnek majd. Ezért felmerül bennem, hogy azon emberek, akiket a pénzügyi rendszerünk felügyeletével bízunk meg, mennyiben maradnak elszámolhatóak. Köszönöm szépen, Ed. Astrid, és aztán Sven kér még szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, csak nagyon röviden vissza szeretnék utalni a vitára, az adóparadicsomokról szóló vitára. Nos, itt az OECD normáit kell alkalmazni, azaz tehát, hogy kérvényre információcserét kell biztosítani. De Továbbra is vannak személyek, akik azt követelik, hogy automatikus cserére le, kerüljön bevezetésre. Nem tudom, ez miért van így, hogy ezt követelik, de hát az automatikus csere nem lehet célra vezető, hiszen az adóigazgatóságokat ebben az esetben ezer, tízezer, százezernyi adott állomány árasztaná el. Néhány nappal ezelőtt vitát folytattunk erről a kérdésről, és valaki hozzám fordult, és azt mondta, hogy az Egyesült Királyságban dolgozik, de Németországban is van jövedelme. És ez a jövedelem, ez a németországi jogos, nem, a Nagy-Britanniában szerzett jövedelmét nem adózzák meg, mert bár az információ továbbadják, de ezeket nem igazgatják, nem kezelik. Ez pedig azt jelenti, hogy adót kell fizetnie. Azaz, hogy nem kell, éppen, hogy nem kell adót fizetnie, mert az adóhatóság képtelen feldolgozni az információ tömeget. A forrásadót persze kifizeti, tehát ilyen módon aggályosnak tartom az információ cserék csere kötelező bevezetésének rendszerét. Fontos, hogy a tényeket ne veszítsük szem elől. Maga kúk az érintettek is elmondták, hogy az információcsere nem működik. A jelen rendszert azonban, amely működőképes, meg akarják szüntetni a forrásadó rendszerét. Meg kell, hogy mondjam, én örülök, hogy nem sikerült megszüntetniük a forrásadó rendszerét, hiszen fontos, hogy ne rugaszkodjunk el a valóságtól, nem lehet egy automatizált információ cserét bevezetni csupán azért, mert az információ éjség vezérel bennünket, ez nem vezet sehova. A lehívás, a kérés alapján csere a célra vezető, a jó, a helyes, és remélem, hogy a spanyol elnökség megegyezik ebben a kérdésben, és sikerül konszenzust elérni. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak kell megadni a lehetőséget, hogy döntsenek a rendszerek között. Döntsenek hát a között, hogy forrásadót vetnek-e ki, vagy pedig információcserét folytatnak, hiszen a legtöbb tagállam már most a forrásadó rendszerével dolgozik. És ez nagyon jól működik. Éppen ezért nem is tudom, hogy miért utasítják el ezt a rendszert, miért nem akarják európai szinten is kiépíteni. És egy záró megjegyzésem van. Nagyon örülök annak, hogy lemondtak rólam, hogy egy önkezdeményezést ragadjanak meg, amelyet nem gondoltak végig jelesül az alkohol és a dohányra kivetett fogyasztói adó növelését. Ez nagyon furcsa egy eljárás volt ez Ugye ez egy bizottsági kezdeményezés volt, és erre nincsen szó. Lüling asszony, csak informálni szeretném önt, hogy a meglévő Saving Text irányelv 11-es cikke minden tagállamra előírja, hogy az automatikus adatcserére áttérjenek, amint a feltételek fennállnak, és ezeket hamarosan fenn, fennállnak majd. És ekkor majd szerencsére ez a vita is véget ér, melyet önnel folytatunk egy darab ideje. Minden mögött jó megfontolás rejlik, ugyanis a vagyont és az örökséget nem lehet megadóztatni tudás nélkül, tehát az információ csereje ez nem fogja megoldani. Kérem, Lúling asszony, no de kérem szépen, Sven, hát ez itt a minisztert eh, kérdező uh, itt a miniszter kérdezők rendben van, én csak segíteni akartam, hogy megértsék, hogy mi a fenntartásom. Ezen felül, miniszter úr, nem nagyon szerettem a választását a saving text irányáv kapcsán. Kérdezem tehát, hogy melyek voltak azok a kérdések, amelyek ellen álláshoz vezettek, és mely tagállam milyen álláspontot foglalt el? Uh, yes, Very briefly. J'ai parlé de la directive sur la fiscalité Én az a betétek, a takarék betétek megadóztatásáról beszéltem. Nem tudom, hogy miről beszél a kollega, de hogyha rossz az irányelv, akkor ezt módosítsuk ezt az irányelvet, ha nem működik ez a rossz irányelv. No. Ezen felül nem szabad az örökösödési jogot a betétek eh, megadóztatásával összekeverni. Köszönöm szépen. Először is Ford képviselő kérdésére szeretnék válaszolni, aki az alternatív befektetési alapokra vonatkozó irányelvre kérdezett rám. Úgy hiszem, hogy ezen a területen a jobb együttműködés iránt merül fel az igény, vannak szabályozandó területek, és elfogadhatatlan, hogy a Bear Stearns és a Lehman Brothers-re nem vonatkoznak ezek a szabályok, és még így további bankokra sem, pedig ez a két bank volt a krízis központjában, tehát világos, hogyha ezeket a feltételeket meghatározzuk, akkor egy olyan felügyeleti struktúrát is biztosítani kell, amely ezt betartatja. Tehát szabályozni kell mind a hedge fundokat, mind a private equity cégeket. Hiszen ezek a e két intézmény típus a probléma része volt, hiszen a veszélyeztetettség vagy a kitettség veszélyét növelik, vagy növelhetik. Az átláthatóságon kell, hogy nyugodjék e, a az elszámoltatás, és meg kell mutatni, mekkora léverrel dolgoznak, milyen hosszú léverrel dolgoznak. Persze a pénzügyi felelősséget nem érhatjuk elő úgy, hogy a kockázatokat a rendszerben ne tártuk volna fel. Mindezt elmondva világos, hogy tovább kell lépni ezen a területen, és persze nem az én feladatom, hogy a bizottságot tanácsoljam, hogy mit tegyen, de még a svéd elnökség ideje alatt még további előrelépéseket is próbálunk elérni, de jelentős véleménykülönbségek vannak a tagállamok között. Remélem, hogy a koreperben elé mozdulást érünk el, de ezt ígérni nem tudom. Ami pedig az elszámoltathatóságát illeti, ez számunkra nagyon fontos. Ezek az intézmények ma egy az elszámoltathatás világos rendszerébe kerültek integrálásra, és beszámolnak a tanácsnak és a parlamentnek, tehát úgy gondolom, hogy a elszámoltathatasság elve érvényesül. Nem akarnék belebonyolódni abba a vitába, hogy milyen szervezetre volna szükség az egyes tagállamokban szabályozási struktúrai kialakítása során. Sok tagállam egységesebb eh, szabályozó rendszerbevezetésén gondolkozik, ahol a központi bankok játszanak nagyobb szerepet, de vannak olyan országok, ahol nincs ilyen központosító struktúra, inkább a hagyományos FSE-t mintázó, tehát a brit struktúrára hajazó struktúra működik, amely nagyon jól működik. Tehát nem a struktúra kérdése, hogy működik a rendszer. Ami pedig a savings irányelvet és a tech savings irányelvet illeti, azt gondolom, hogy igenis a forrásadóból az automatikus információ átadás irányába kell tovább lépni, hiszen nem csak a kamat jövedelemre vonatkozó információkat adják át, hanem azt is, hogy honnan származnak ezek a jövedelmek. Befektetési tevékenységből? Vagy esetleg munkatevékenységből származik a jövedelem? És egész addig, amíg a forrásadót vették ki, addig nem rendelkezünk ez az információval, és ez az adó elkerülés előtt nyitja meg a lehetőséget, illetve a bűnözői tevékenység ellen nyitja meg az utat. Meg vagyok róla győződve, hogy az állampolgároknak be kell fizetniük az adót, és felelős rendszert kell kiépíteni, ahol az emberek betartják a szabályokat. Ezért mélyen meg vagyok róla győződve, hogy az automatikai információs csere irányban kell lelépni. Egyébként a 2002-ben kötött megállapodásunk egyik alapját jelenti ez, illetve ennek alapjául szolgált. A tárgyalásoktól azt várom el, hogy, és hogy biztos vagyok benne, bizakodom, hogy előrelépést érjünk el, de most nem tudnék részletekről beszélni, hiszen ha ezekről a részletekről beszélnék, akkor megnehezíteném a tárgyalások folyamát. Több ország fenntartással élt, de hogyha nem vagyunk óvatosok, ugyanez fog történni, mint a G20-ak londoni találkozóján mégpedig olyan nemzetközi megállapodások jönnek létre, amelyeket um, sok ország nem tud elfogadni, vagy nem szívesen fogad, fogad el. Éppen ezért az európai savings irányelvet kell úgy kialakítani, hogy ez mindenki számára elfogadható legyen, és így a nemzetközi pénzpiacokon is határozottan fel tudjunk lépni. Realista az elvárás sok országban, és uh, értik, hogy az ezen irányelvben való áttörés az általános előrelépés egyik záloga. Uh, köszönöm szépen mindenkinek az észrevételeit, köszönöm a miniszter úrnak, hogy itt volt. Vicky Ford kérdésére az EAFMD-ről mondottak alapján úgy ö, vettem ki, hogy az együttdöntési dönté, együttdöntést tartja helyesnek, és nem azt, hogy a bizottság vonja vissza ezt a tervezetet. Ezt a következtetés vonom tehát le. Úgy hiszem, hogy a parlamentben vannak, akik úgy gondolják, hogy talán potensebb, határozottabb és elszámoltathatóbb kompromisszumot tudjuk, tudunk eh, kikényszeríteni, vagy kitárgyalni, mint önök a tanácsban, de mindenképpen köszönöm ezt a hatalmas munkát, melyet a svéd elnökség végzett.